Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok! A második nap elején újra ki kell mentenem Klaus Heiner Léne urat, nem tud részt venni a mai napon sem ezzel rá is lépek a napirendre koordinátori ülésről. Nem tudok beszámolni, mert ez csak ma lesz. Ezért aztán folytatom azzal, hogy a jogi szakbizottságban üdvözlöm mai vendégünket, az ír elnökségről van szó. Január 1-ével hivatalosan is felvette a munkát a soros elnökség, Üdvözlöm Setel miniszter urat, aki a egyenlő esélyek védelmi és igazságügyi miniszteri posztot tölti be Írországban. Azonnal megadom neki a szót. Mindenek előtt üdvözlöm kollégáit is, akik elkísérték. Délután pedig lehetőségünk lesz újra arra, hogy az ír elnökség képviselőivel folytassuk az eszmecserét. Bruton miniszter úr lesz az, aki délután érkezik hozzánk. Ő is egy áttekintést ad az ír elnökség programjáról. Sejtem miniszter úr, parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen elnök asszony a lehetőséget, hogy ismertethetem az ír elnökség prioritásait a bel- és igazságügyek területén az önök szakbizottsága előtt. Ez a hetedik ír elnökség, ami egybeesik az EU e, csatlakozásunk 40. E, évfordulójával. Ez az első e, ír elnökség, amely úgy zajlik, hogy már a rendes szerződési struktúrák szerint haladunk, vagyis a parlamentnek megerősített jogköre van nagy várakozásokkal tekintek elé a parlamenti partnerségünk elé az állampolgárok érdekében, igyekszünk a jogalkotási területeken előre mozdulni. A közös felelősségünk több mint 500 millió európai állampolgár számára fontos, alapvető fontosságú, hogy a biztonság, a jogok és szabadságok terén az együttműködés megerősödjön az EU-ban. Ugyanakkor ez az első ír elnökség, amely a trió folyamat keretében zajlik. A nemrégiben közzétett trió programot fogjuk megvalósítani partnereinkkel, Litvániával és Görögországgal a következő 18 hónap során az a fő célkitűzése a triónak, hogy megerősítsük az EU képességét a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és társadalmi kihívások megválaszolásában egy sor területen a célegyenes közeledék, a trio program, a jelenlegi törvénykezési ciklus végén zárul, a Stockholmi program 5 éves és 2014 végén zárul majd. Mindez nagy kihívásokat és lehetőségeket is jelent számunkra, kihívásokat jelentenek a gazdasági nehézségek, együttműködés szellemében kell a munkát elvégezni. Be kell mutatni, hogy az európai intézmények képesek felvállalni a kihívásokat, munkáját a közös cél érdekében, mi szerint megerősítsük az Európai Uniót az összes állampolgár javára. Én bízom benne, hogy az elnökség jelentős lendületet adhat ennek a folyamatnak. Természetesen jelenleg az európaiak számára nagy aggodalmat jelent a gazdasági stabilitás hiánya, illetve a növekedést vissza kell állítani. Ezért aztán nem meglepetés, hogy az ír elnökség programja is a stabilitásra, a munkahelyteremtésre, a növekedésre épít. Nagyon sok a munkanélküliek nagyon sokan nehéz helyzetbe jutottak az EU-ban, szorosan összefonódnak a gazdaságaink, ezért a közös választ kell megtalálnunk az előttünk álló problémákra. Az elnökség úgy gondolja, hogy egy ilyen válaszadáshoz a lendületet az európai értékek adják, illetve az európai döntéshozatali módszer. Nagy kihívást jelent az, hogy az európai gazdaság újra erős és stabil legyen, munkahelyeket teremtsen és növekedést mutasson. Az írelnökség is erre fog törekedni. Ennek alapján a bel- és igazságügyi területen prioritást biztosítunk a gazdasági tevékenységnek, növekedésnek, és mindenek előtt az EU szerte megvalósuló munkahelyteremtésnek. Az igazságügy növekedés szolgál, szolgálatában elnevezésű ágenda pontosan az ilyen intézkedéseket állítja prioritásként az első helyre az elnökség teljes mértékben támogatja az igazságügyi növekedés szolgálatban koncepciót, így lehet ugyanis a leginkább a növekedés újra előállítani és munkahelyeket teremteni nagyon fontos előrelépést jelenthetnek a, a bankszámlazárolási végzés, a fizetésképtelenségi, illetve az adásvételi jogszabálytervezetek, illetve az adatvédelem terén is előrelépést kívánunk elérni. Szeretnék most az Önök szakbizottsága számára különösen érdekes területekről beszélni. Az európai ö, számla ö, zárolási végzés mindenképpen üdvözlő kezdeményezés ilyen nehéz hely gazdasági körülmények között. A határon túlnyúló követelések behajtásának megkönnyítése a vállalkozások és az állampolgárok számára, illetve a meghozott bírósági végzések végrehajtásának megkönnyítése polgári és kereskedelmi területeken nagyon fontos előrelépés lehet. Prioritás képez ez az elnökség során. Igyekszünk minél közelebb jutni az elfogadáshoz. Én tisztában vagyok vele, hogy van egy sor nagyon mm, kemény szakmai kérdés, amit még meg kell oldani maximális erőlelépést szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a javaslat minél hamarabb elfogadható legyen. Azt is, azzal is tisztában vagyunk, hogy időre is szükség van hogy a hitelezőkre, az adósokra, illetve a végrehajtást végző pénzügyi intézetekre háruló hatásokat minden tekintetben figyelembe vehessük. Az elnökség alatt nem várható az elfogadás ennek a javaslatnak, viszont szeretnénk széleskörű iránymutatásokat kidolgozni és nagy érdeklődéssel tekintek a parlamenttel való együttműködés az Európai Bizottság új fizetésképtelenségi javaslatai szintén fontos szerepet játszanak az elnökség programjában. Ez a rendelet innovatív javaslatot tartalmaz, amely az együttműködés szabályozza a bíróságok, a végrehajtók és a cégek különböző csoportjai között. Ez a javasolt modernizáció ezen a területen segíti a gazdasági növekedést, kiindulva a polgári jogi együttműködés keretei között az egységes piacon. Nagyon fontos véleményem szerint, hogy kezeljük az adósság problémáját, hiszen ettől az üzleti élet és a magánszemélyek is szenvednek, ami a határokon átnyelvő fizetésképtelenségi eljárásokat illeti. Nagyon fontos, hogy eltávolodjunk a korábbi végrehajtási, illetve felszámolási megközelítéstől, és inkább a szerkezetváltási és megmentési eszközre helyezzük a sort. Azt gondolom, hogy ezzel sokkal hatékonyabbak leszünk. Elnök asszony, ön is tudja, hogy a miniszterek egy sor kérdést vizsgáltak az informális belis igazságügyi tanácson pénteken Dublinban ideiglenes eredményekre jutottunk, és tárgyaltunk a következő témákban. Először is megvizsgáltuk, hogy a javasolt rendeletben szereplő intézkedések elég hatékonyak ahhoz, hogy egy második esélyt biztosítsunk a, az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő személyek és cégek számára. Másrészt szeretnénk megfelelő bázist biztosítani az EU fizetésképtelenségi jogának végrehajtására, és megfelelő eljárásokat kidolgozni, harmadszor pedig meg szeretnék nézni, hogy a úgynevezett csőd turizmusból adódó nehézségeket hogyan tudjuk kezelni. Ehhez szeretném még hozzáfűzni, hogy a fizetésképtelenségi törvény <clears throat> mindenképpen igényli, hogy a célul kitűzött rendelet megszülessen. Ebben az ideiglenes miniszteri tárgyaláson érdekes vita folyt, és általában széleskörű széles körű fogadtatása nyert a miniszterek körében. Látni kell, hogy számos ország dolgozza át pillanatnyilag fizetésképtelenségi gyakorlatát és törvényét. Írországban a magáncsőd intézményét változtattuk meg elmúlt decemberben. Ez a reform mindenképpen fontos hozzájárulásra számít az EU részéről az új jogalkotás szempontjából. Az egyik döntő fontosságú célja ennek a rendeletnek, hogy megszüntessük a fórum shopping intézményét a határokon átnyúló fizetésképtelenség esetén. Látni kell, hogy hol van a fő tevékenységi központja az adósnak, ebből kell kiindulni, és mindenek előtt, ami az igazságszolgáltatás határozott fellépését illeti, erre kell megfelelő kereteket biztosítani. Mindenképpen ez lesz az alapvető megfontolásunk. Az elnökség aktívan dolgozik ezen a fizetésképtelenségi javaslaton a tanácsban. A mi célunk az, hogy befejezzük az első olvasatot a rendelettel kapcsolatban, és a részletes vizsgálatot is megkezdjük. A korábbi eszmet cseréket folytatjuk a tanács szintjén a következő hónapban, és szeretnénk ezt követően részletesen megvizsgálni a javaslatot, és egyértelmű álláspontokat kialakítani. Az elnökség folytatja a munkát azon a javaslaton, amely egy európai adásvételi rendelet létrehozásán dolgozik itt a határokon átnyúló kereskedelmet szeretnénk erősíteni, és az üzleti bizalmat. Az adásvételi kötelmi jogterületén az EU tagállamok között jelentős különbség van, viszont ez elriaszthatja a fogyasztókat, hogy határokon átnyúló módon vásároljanak, és így az egységes piac fejlődését gátolja a korábbi előírás. Folytatjuk a munkát a 2012. júniusi bel- és igazságügyi tanács javaslatai alapján. Itt mindenek előtt a melléklet, a javaslat mellékletéről folyik a vita. A ciprusi elnökség során a tanácsi munkacsoport szintjén folytattuk az eszmecserét. Egy konstruktív megközelítést szeretnénk alkalmazni, és a júniusi tanácsra kidolgozni egy előrehaladási jelentést ami a védelmi intézkedések kölcsönös elismerését illeti a polgári ügyekben, az Európai Védelmi Végzés címmel ismert. Ez mindenképpen az európai áldozatokkal foglalkozik. Szeretnénk az EU határokon átnyúló módon biztosítani az védelem elismertetését ez a, olyan esetekre vonatkozik, hogyha a személyek az EU-n belül közlekednek tanulmányi, munkavállalási vagy más célokkal. Az elnökség folytatja a munkát, azt, amit a ciprusi, ciprusi elnökség megkezdődött, és egy általános megközelítést alkalmazunk a, a rendelettel kapcsolatban, amelyben decemberben állapodtunk meg. Tudom, hogy egy informális háromoldalú párbeszédet tervezünk a következő időszakra a parlamentben. Az elnökség elismeri azt a munkát, amit az előadó végzett ezen a területen, és elkötelezetten kívánja folytatni azt. Szeretnénk a parlamenttel szorosan együttműködni ezen a területen. Biztos vagyok abban, hogy ez a, rendület, ez a rendelet megszületik, és sikerül elfogadtatni 2013 első felében. Az elnökség folytatja az e-igazságszolgáltatás területén a munkát azt gondolom, hogy az eddig elért eredményeket nagyra kell becsülnünk, hiszen a cél az, hogy a határidőket, a feldolgozási munkák idejét csökkentsük, és csökkentsük a költségeket. Ez szolgálja a polgáraink érdekét. A jelenlegi cselekvési terv ezen a területén lejár, és ki kell dolgozni egy új cselekvési tervet. Azt látom, hogy az elnökség alatt az e-igazságszolgáltatás fontos szerepet játszik, és az adott körülmények között az új javaslattal kapcsolatban is elindítjuk a vitát. Ami az Európai Emberi Jogi Bírósághoz való uniós csatlakozást illeti, ezt támogatjuk, és szeretnénk a csatlakozási megállapodást befejezni a több és pénzügyi keret területén is eredményre szeretnénk jutni, ez természetesen kulcsfontosságú prioritást élvez. Folytatjuk a munkát, amit Ciprus és Dánia elvégzett. Elmúlt novemberben Van Rompuy elnök úr javaslata a tagállamok közötti különbségeket csökkentette. Azt látom, hogy informális módon tárgyaljunk a végleges megállapodás előtt az Európai Tanács szintjén elnökként és nemzeti szinten Írország egy hatékony költségvetést akar ezen a területen, amelyel segíteni tudjuk a növekedést és a teremtést. Természetesen az elnökség egy korai megállapodást akar, és a Van Rompuy javaslatot fontosnak tartjuk, és szeretnénk a lehető legjobban átültetni a gyakorlatba. Ami a belés igazságügyi többéves pénzügyi keretet illeti, az elnökség szeretne a parlamenttel ezen a területen megállapodásra jutni. Remélem, hogy a szakbizottságnak egy általános át ismertetőt adtam a belés igazságügyi területen az elnökség által tervezett munkáról. Elnök asszony, hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam az előadásom megtartására, és remélem, hogy informatívnak tartották ezt a tagok is. És szeretném felhívni a figyelmet, az, és örülök annak, hogy részt vehetek a szakbizottság polgárjogi konferenciára holnap, és ott is el fogom mondani az polgári jogi területtel kapcsolatos elképzelésünket. Várom az együttműködést a következő hat hónapban. Köszönöm szépen Setter miniszter úrnak ezt a valóban átfogó bemutatót. Ez egy elkötelezett, ambíciózus program az élelnökség részéről. Most pedig a képviselőknek adok szót, forduljanak kérdéseikkel a miniszter úrhoz. Pillanatnyilag több jelentkező is van a hozzászólók sorában. Először Wikström asszony kap szót, utána pedig Berlinger úr. Köszönöm szépen, Evelyn és köszönöm szépen miniszter úr a nagyon átfogó beszámolóját, és a prioritások, amelyeket vázolt, tényleg az európai közös érdekeket szolgálják, ezt nagyon nagyra értékelem. De van két függőben lévő kérdés, amelyeket szeretnék felvetni. Tájna asszony nincs most itt, az ő felelősségi köre ez, vagyis a családi vagyoni rendszer szabályozása még nem készült el. Van-e erről valamilyen elképzelése? A második, szintén nagyon nagy jelentőségű, az Európai Bíróság és a többletbírák kinevezése. Van-e arról valamilyen elképzelés, hogy ugyan tud folytatódni ez az ügy. Szintén Tájn asszony az ADE részéről viszi ezt a kérdést itt a szakbizottságba, továbbítom majd neki a válaszát. Uh, Azt javaslom, hogy Berlinger is felteszi, úr is felteszi a kérdéseit. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani miniszter úrnak az elhangzottakért. Egyetértünk természetesen. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az első, amit rendkívül fontosnak tartom, az, hogy igazságos fejlődés legyen. Az igazság ügy elő kell segítse a fejlődést, mi úgy gondoljuk, hogy meg kell erősíteni a belső piacot Európában, és Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon alacsony a gazdasági tevékenység határokon átnyúló változata, formája, és ez azért van, mert túlságosan széttöredezett a jogalkotás, és túlságosan nagyok a különbségek a különböző államok, tagállamok között nagyon lassan haladunk, és ez érthető volt 20 évvel ezelőtt, de ugyanakkor most a jelenlegi válsághelyzetben már nem indokolt. Vannak konzervatív hozzáállások közöttünk, a, és ezeknek az a célja, hogy fenntartsák ezt a szét töredezettséget az Európai Unióban. Miniszter úr szándéka az, hogy növelje a határokon átnyúló kereskedelmet határokon átnyúló kereskedelem szintje rendkívül alacsony. A kis és középvállalkozásoknak a száma, amelyek külföldre, más országokra is eh, szállítják a termékeiket, rendkívül alacsony. Nagyobb piacot kell biztosítani, na, jobb lehetőségeket, jobb körülményeket kell biztosítani. Mi a bizottság egyik kezdeményezésének a szívében vagyunk, a Sales Law a neve, és ezen belül is rendkívül lassan haladunk. Szeretném tudni, hogy milyen nehézségek vannak, milyen optional instrumentek vannak, milyen bizalmatlanságok vannak. Tudni szeretném, hogy a tanács szeretne-e az, e, az előbb elhangzott szavakkal összhangban mindent megtenni annak érdekében, hogy elősegítse a fejlődést ezen a területen. A tanácsnak korábban már volt nem pozitív szerepe a kölcsönösség terén, a szociális gazdaság területen, Természetes az, hogyha szeretnénk fejlődést elérni Európában általánosságban, mindent meg kell tenni annak érdekében, és tudjuk, hogy Európában a történelme miatt a szociális gazdaság rendkívül fejlett Ugyanakkor az utóbbi években ezzel nem töröttünk. A múltban nem akartak ezzel törődni. Volt egy incidens is, amikor a bizottság visszavont egy anyagot azért, mert ellenséges volt a tanács. Állítólag most megváltozott a helyzet. Meghatározza a tanács szándéka, akarata, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a kölcsönös felelősséget vállaló társadalmak létrejöjjenek, mert ez része az általános Európai Uniónak. Még egy dolgot szeretnék kérdezni miniszter úrtól. Szándékában áll egy újabb folyamatot elindítani, amit elkezdtünk ezzel a bizot, szakbizottsággal a judicial training, trading kérdésében azt nem látjuk, hogy a tanács foglalkozik ezzel a kérdéssel, a bizottság viszont foglalkozik az általunk benyújtott újdonságokkal. Jó lenne, hogyha az Európai Unió összes intézménye tudna haladni ezen a téren. Köszönöm szépen. Dankeschön, Herr Berlinger, Frau Lichtenberger. Köszönöm szépen, Berlinger, Lichtenberger asszony és Massip kolléga. Köszönöm szépen miniszter úrnak a beszámolót. Van egy néhány kérdésem. Ön is tudja, hogy az ír elnökséggel kapcsolatban komoly reményeink vannak, hogy sikerül haladást elérni, olyan haladásról van szó, olyan lépésekről, amelyekre régóta várunk, és is központinak tartom ezeket. Az első pont a következő. Az ír elnökség alatt mi a helyzet? A következő témában már hosszú ideje folytatunk vitát a számlázás és az átláthatóság témájában, vagy könyvelés és az átláthatóság témában, ahol igen jelentős beszámolási kötelezettségekről beszélünk. Olyan vállalatokról van szó, amelyek a befektetők szempontjából nagyon érdekesek, és adott esetben bizonyos válságokat el lehetne kerülni a túlzott értékelés, vagy a túl magas értékbecslés miatt Engem komolyan érdekelne, hogy az önök számára ez prioritást élveze, és mennyire fontos ez. Egy második pont, és jelentés készítőként is jelen vagyok ebben a határokon átnyúló gyermek jogtalan elvitele ahol a tanács olyan állást foglal el, álláspontot foglal el, amelyet mi egyszer nem tudunk elfogadni, miszerint a parlament hatásköreit ebben a kérdésben vitatja a tanács, és éppen ezért egy teljes eljárás elakad az egész folyamat elakad. Meg lenne az esélyünk, hogy bizonyos országok, főleg olyanok, akikkel komoly konfliktusaink vannak, mint Oroszország és Marokkó, nos, ők akár csatlakozhatnának ezen megállapodáshoz, és ők csodálkoznak azon, hogy az európai keretek között ez mitől akadt el ennyire. Egy jogi vélemény az ok, amit a tanács képvisel, mi viszont nehezen tudunk elfogadni. Hálás ennék, ha erre is reagálnának. Még valamit szeretnénk mondani azzal kapcsolatban, amit Berlinguer kolléga mondott a határokon átnyúló aktivitások területén. Tudomásul kell venni, hogy itt részben tudatosan jogi akadályokat állítanak fel, hogy a saját vállalatokat a határokon átnyúló tevékenységtől védjék, vagy a külföldi cégeket hátrányba hozzák. Ez egyfajta védőkorlát, amit egyesek igyekeznek létrehozni, most idézőjelben mondom, másrészt viszont konkrétan akadályról van szó, a közlekedési szakbizottságban is dolgozom, és látjuk, hogy a vasúti közlekedésben tényleg minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy határokon átnyúló tevékenységeket nehezítsenek. Mi a helyzet a tanácsban? Egy idevágó vita természetesen mindkét partnert érinti, és azt gondolom, hogy ha határokon átnyúló tevékenységet akarunk ösztönözni, akkor bizalmat kell kialakítani. Ön hogyan látja én továbbra is azt látom, hogy bizonyos nemzetállamokon, sőt, szinte valamennyi nemzetállamon belül az a helyzet uralkodik, az a vélemény uralkodik, hogy a saját jogrendszer a legjobb, és mások ilyen szintet nem tudnak elérni. Ki kell alakítani egy bizalmat, miszerint a jogi tevékenységet a másik országban is megfelelő módon végzik és az utolsó témám, amiről beszélni szeretnék, az adatvédelem. Hogyha egy osztrák adatvédő Írországban nagyon kevés támogatást kap, hogy a céljait elérje, hiszen a székhely állama a vállalatnak, a Facebookról beszélünk konkrétan éppen Írország, hát nos ez nem erősíti igazán ezt a bizalmat, és arra kérem, hogy ebben is foglaljanak állást, és ebben az összefüggésben is van egy kérdésem. Van egy tanácsi jegyzőkönyv, amely azt tartalmazza, hogy az ír elnökség azért harcol, hogy az adatvédelmi csomagon belül hogyha az adatvédelmet valaki megsérti, akkor ez egy szabálysértés lesz ahelyett, vagy figyelmeztetést lehet kapni, ahelyett, hogy konkrét büntetőjogi lépéseket tennének. Ez egy olyan adatvédelemhez vezetne, amely a szavak szintjén ugyan megvan, csak hiányzik a, az ereje, a foga. De nekünk olyan adatvédelem kell a jövőben, amely harapni is tud, tehát van foga. Épp hiszen a vállalatok cselekvése az adatkereskedelemben egyre erőteljesebb. Egyébként tényleg így van, az emberek is ezt látják, hiszen számos olyan tevékenység van, amely beavatkozik itt az emberek magánéletébe, és nagyon komoly aggályok merülnek fel ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy Írország már a hagyományai kapcsán is egy olyan állam, amely nagyon érzékenyen tudna reagálni ezekre a kérdésekre. Én azt kérném öntől, hogy helyesbítse, amit mondtam, vagy mondja azt, hogy önök ebbe az irányba kívánnak tovább menni. Ettől szomorú lennék, de legalább tudnánk, hogy mi a helyzet az említett publikáció kapcsán. Massip úr, utána Szijefka úr. Elnök úr, miniszter úr, én Asturiasban vagyok képviselő egy kis régió Spanyolországban és mi euroszkeptisuk vagyunk, és emiatt én rendkívül közel állok önökhöz, és az ön országát rendkívül nagy figyelemmel követem. Ön az előbb említette, hogy az ön országa rendkívül fontos szerepet ad majd a következő fél évben a tartozások kérdésének, és azzal érvelt, hogy egy kiegészítő törvénykezést fog elvégezni, olyan, amit olyan országok, többek között Írország is bevezet az utóbbi hónapokban ebben a témában. Önök az elmúlt hónapokban bevezették ezt a témát, és ez ki kell egészíteni az új európai törvénykezéssel. Teo! Én szeretném mondani, elnök úr, hogy ez a belső törvénykezés, és ön majd be fog mutatni nekünk. Nos, az önök belső szabályozásában önök mit döntöttek? Önök a bíróságokra vagy az administratív hatóságokra bízzák ezt a kérdést? Ki az, aki dönt e felől a kérdés felől? Ennyit szeretném kérdezni. Ez Fievka. Fievka úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ennyire pontos ismertetőt tartott a munkaterveikről az elnökség időszakára vonatkozóan. Én tényleg nagyon élveztem, hogy ilyen struktúrát, konkrét ismertetőt tartott. És valóban a nemzetközi közjog és a nemzetközi polgári jogterületén rengeteg a kihívás előttünk. A nemzeti parlamentekkel való találkozó ezért is különösen érdekes lesz, úgy gondolom, és hatékony ö, találkozóban bízom. Két kérdésem lenne. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy ö, mi a helyzet az európai adásvételi ö, törvényel 2011. júliusában, Szofotban volt Lengyelországban egy informális miniszteri ülés, és az úgynevezett fast trackről beszélgettünk, arról, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a piacnak ezt a részét dinamikusabbá tegyük. Tudom, hogy a múlt elmúlt, és az önök elnöksége már a negyedik lesz, amely ezzel az ügyjel birkózik. Van-e már célkitűzés? Hogy most fast track lesz-e, vagy kevésbé gyors eljárás, az más kérdés, de opcionálissá teszik-e, vagy új rendeletet alkotnak róla, nagyon érdekelne mindez. Aztán a számla befagyasztási végzésről is szó volt, számlazárulási végzésről. Nagyon fontos lehet az állampolgárok számára a jogsegély, az ügyvédekhez a hozzáférés, amely esetben van -e erre terv? Köszönöm, Szijevka úr. Én magam is szerepelek a listán. Utána Boris úr, Gargani úr és Báldezáre úr, és ezzel lezárom. Baldazára úr vissza is lép, úgy látom. Ami az időkeretet illeti, mert erre fel akartam hívni a figyelmet ám, kérem, hogy röviden beszéljenek, hogy a miniszter úr lehetőséget kapjon a válaszra, és természetesen beterveztük a szavazást. Én rövid leszek a kérdésemmel egyébként. Reding biztos asszonynak van egy javaslata a nők bevonására a dualisztikus rendszerben. A kérdésem az, azt látom, hogy az igazságügyi program az elnökség esetében egy elkötelezett, ambíciózus program. Terveznek-e itt is egy vitát, vagy nem? És ezzel Boris úr kap szót. Szanowny panie ministrze, ja również chciałem podziękować za, za prezentację. Köszönöm szépen miniszter úr az előadását. A következő a kérdésem. Lehetőségünk volt arra, hogy készítsünk egy véleményt, és bemutassunk egy véleményt a nyolcadik keretprogramról, ahol mely a Horizon 2020-as címet viseli. Ez lehetőséget kínál arra, hogy a szociális vagy társadalomtudományok területén is finanszírozzunk kutatást. Indítanak-e önök ilyen munkát, hogy ennek keretei között európai joggal kapcsolatos munkákat végezzenek, kutatásokat végezzenek? Vannak persze nagyon érdekes kutatási projektek, amelyeket finanszírozni lehetne a keretprogramból. 80 millió euróról van szó, amit erre a célra lehet elkölteni bizonyos tanulmányokat ebből valóban finanszírozni lehetne. Tesznek-e lépéseket, hiszen nem sokára a program maga beindul. Köszönöm szépen a rövidséget is, Gargáni úr az utolsó. Parancsoljon. Elnök asszony, elnézést kérek, hogy az első részét nem hallgattam meg a miniszter úr előadásának, mert egy kicsit késtem a közlekedés miatt. Meghallgattam viszont a második részét, és aztán meghallgattam a hozzászólásokat, a kérdéseket. Egy általános jellegű megjegyzésem lenne, és talán a miniszter úr megengedi nekem. Én úgy vélem, hogy az európai fél éves elnökségeket e, egy olyan pillanatnak, is, amikor bemutatkoznak ezek az európai országok, és elmondják, hogy mivel járulnának hozzá Európa építéséhez. Egy politikai Európát szeretnék én, egy olyan Európát, amelyik mm, kihasználja azt a lehetőséget, hogy egy szélesebb körben terjeszti el azokat az értékeket, amelyek előfeltételei annak, hogy kilépünk a válságból. Egy felelősségre szeretnék adni a miniszter úrnak. Ugyanis jelenleg van egy félreértés. Azt gondolják sokan, hogy a válságnak a legyőzése egyfajta könyvelési eszközökkel lehet megoldani, és nem politikai hozzáállása. Tehát olyan kérdések, amelyek az igazságügyet érintik, úgy vélem, hogy rendkívül fontosak ahhoz, hogy elérjük az eredményeket. A konkrét kérdéseim a következők, amelyek minket érdekelnek, a szakbizottságot és jó magamat is. A pályázatok kérdését dolgoztunk mi ezen, sokat dolgoztunk, és ezeket jóvá hagyta az illetékes szakbizottság. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy legyen egy európai szintű szabályozás, amelyik elősegíti a fejlődést. Mit szeretne csinálni ezzel a tanács? Tegnap dolgoztunk a kiküldetésben lévő munkavállalókkal, munkavállalókról döntöttünk, és úgy gondolom, hogy ez szinten egy olyan irányelv, amelyik jelentős hatással lehet az emberek mindennapos életére, a kiküldött, kiküldetésben lévő munkavállalók életére, amikor is kiküldetésben dolgoznak, európai szintű szabályozás, tehát a harmadik az adatok összegyűjtés. olyan kérdések ezek, amelyek a tanács előtt fekszenek, és mi elküldtük a magunk javaslatát. Úgy gondolom, hogy ezek ez három olyan téma, amelyik rendkívül fontos ahhoz, hogy felépítsük azt a közös Európát, amelyikről annyit beszélünk, amelyet mindenképpen a jog szinterén kell először felépíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gargani úr. Miniszter úr látja, hogy sokrétű az érdeklődésünk, számos témát felvetettek a kollégák. Kérem, reagáljon ezekre. Uh, Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdések sorát kaptam. Tisztában vagyok vele, hogyha részletes választ adnék mindegyikre, akkor ebédidőben is itt beszélgetnénk még. Talán a legutolsó hozzászólóval kezdeném. Teljesen egyetértek azzal az érzéssel, mi szerint ahhoz, hogy Európa kilábaljon a válságból, az összes európai intézményeknek hatékonyan kell együttműködniük. Ez egy a szabadságjogokra és az igazságra épülő közösség. Gondoskodnunk kell arról, hogy a jogszabályaink kezeljék a kezelendő kérdéseket méghozzá egységes módon az egész EU-ban a legfontosabb szabadságjogi, emberi jogi, demokráciához kötődő kérdésekben ennek érvényesülnie kell. Gargáni úr több területet megemlített, és ezekre is vonatkozik ez az ő záró megjegyzése. Nagyon jó összefoglalása azoknak a kérdéseknek, amelyeket ma felvetettek. Cecilia Végström. több kérdésre és utalt. Írországban a e, családjog e, különösen fontos e, terület, így a házastársi vagyonjogi javaslatokat jól ismerjük, ezeknek a kiterjesztése a meleg partnerekre egy fontos felvetés munkacsoportban előre kell mozdulni, hogy sikerüljünk majd megállapodásra jutni, ugyanakkor nem szabad alulbecsülni a nehézségeket, ön is ismeri ezeket a nehézségeket, és a tanácsban egyhangú döntést kell hozni. Nagyon eltér az tagállamok véleménye a bejegyzett vagy élettársi mm, jogviszonyban, bejegyzett élettársi vagy élettársi jogviszonyban álló esetében vannak olyan fontos kérdések, amelyek még megoldatlanak. Például egy pár esetében, amely határon túlnyúló, vagy két országból alkotott pár, melyik jog alkalmazandó, például a nyugdíjrendszer vonatkozásában, aztán az öröklés szabályozásában, melyik bíróság az illetékes, egy sor nehézség van még a házastársi vagy családi vagyonjog területén, amelyeket le kell küzdeni illetve milyen vagyonra kell, hogy vonatkozzon az új szabályozás, illetve megtagadjuk-e a jog megválasztásának lehetőségét a pároktól. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamok álláspontja közel legyen egymáshoz, de nem hiszem, hogy ennél többet ígérhetnénk. Na most, ami az Európai Bíróság további bírájának kinevezését illeti, nehézség, hogy a különböző tagállamok nézetei eltérnek. A ciprusi elnökség alatt napvilágot látott egy kompromisszumos javaslat, a bírák számát, illetve, illetve hogy hogyan neveznék ki őket, de nem sikerült erről megállapodni a ciprusi elnökség alatt. Pillanatnyilag gondolkodunk a témán, és megpróbálunk előrelépési utakat találni, de e, jelentős a megosztottság, úgyhogy nem szeretném arról becsülni a e, kihívásokat. Egyértelműen az EU előnyére e, válna, hogyha megoldanánk a problémát, hiszen tudjuk, hogy hány bíró tudná végezni a munkát, hát ennyi bíróra lenne szükség a ciprusi elnökség vége felé úgy tűnt, hogy megállapodásra jutni, de nem sikerült. Berlinger úr hangsúlyozta az igazságügy a növekedés szolgálatában ágendát, ez a központi hangsúlya az ír elnökségnek, fontos, hogy a határon túlnyúló kereskedelem javuljon, így az adásvételi értékesítési szerződésekre vonatkozó intézkedés is ezt szolgálja. Az elmúlt években nem nagyon sikerült előre jutni, úgyhogy most cikkről cikkre, paragrafusról paragrafusra végig fogjuk venni az igazságügy miniszterekkel, amikor találkoztunk, láthattuk, hogy eltér a véleményük, egyes tagállamok lelkesebbek, mint mások. Ez egy javaslat, lehet, hogy sikerül majd előrelépni, lehet, hogy nem általánosan, lehet, hogy az online szerződések esetében, digitális területen. Ugye pillanatnyilag nagyon sok határon túlnyúló ügylet online formában valósul meg a KKV-k életében sokkal inkább, mint hagyományos módon. De persze fontos, hogy a fogyasztók tudják, hogy milyen jog érvényes az ügyleteikre, hogy ne kerüljenek nehézségbe, átláthatóságra van szükség, és mondom, paragrafusról paragrafusra végig fogjuk venni a munkacsoportban a témát. Hogyha kiderül, hogy van kompromisszumos álláspont a bizottság, a tagállamok és a parlament között, amiben mindenki bele tud menni, akkor az megkönnyítené, hogy nagyobb előrelépést tegyünk ezzel a szabályozási tervezettel. És úgy gondoljuk, hogy ez fontos lenne. Lichtenberger. Lichtenberger asszony, elnézést, ha rosszul mondom bárkinek is a nevét. Azt gondolom az átláthatóságról beszélt, és konkrét szabályokat is említetett, a beszámolás területét is érintette. Ez nyilvánvaló, ez Bruton kollégámnak a területe a szakbizottság előtt ő is beszél, majd erről kérem, hogy lépjenek az ő lábára ebben a témában. Ez az ő területe, az ő minisztériumi területe az elnökségünk ideje alatt, ami pedig a gyermekek jogellenes elvitelét illeti, ez nagyon aggaszt. Erre van egy hágai egyezmény, amely biztosítaná azt, hogy azon államok, amelyek Hágán kívül annak most csatlakozhatnának, és eh, nem szabad akadályokat támasztani velük szembe. Nyilvánvaló, hogy eh, egyes államok különböző módon kezelik ezt a témát. Itt az Európai Bizottságnak is van egy véleménye erről. Vannak EU szintű intézkedések, eh, és az Európai Bizottságnak hatáskörét a területen. Tudom, hogy vannak olyan vélemények a tagállami szinten, hogy az Európai Bizottságnak nincs igaza ebben a felfogásban. Ha jól tudom, egyébként nem a tanács volt az, aki ezt annyira támadta, de mindenképpen vannak nehézségek, és ezt kezelni kell természetesen. Engem aggaszt a dolog, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy ilyen nehéz legyen a helyzet, amennyire mi ezt magunknak nehézé tesszük. A védelmet illetően, az áldozatvédelmet illetően tisztában vagyok a téma fontosságával. Igenis, nagyon furán, nagyon rosszul látják ezt néhányan, hogy milyen állást foglal itt el Írország. Újságírók is felvetették ezt már nekem. Írország elkötelezett ezen a területen, hogy haladás sikerüljön, elérni egyébként az adatvédelemben is. Az adatvédelemre vonatkozó intézkedések a belügyi és igazsági területén prioritást élvező területnek számítanak. Az Európai Uniónak ez alapvető érdeke az üzleti életben is, hogy tisztává tegyük ezt a szabályozást az adatvédelmi területen és el kell, hogy mondjam, nem kell 27 különböző tagállamban engedélyt kérni, mert különböző szabályok vonatkoznak egyes cégekre Németországban és máshol. Nagyon fontos, hogy EU szintjén, az EU polgárok érdekében egy egységes szabályozást hozzunk létre, ami pedig a szociális oldalakat illeti, vagy a az online területeket, az online szerződések megkötését, a tagállamok itt megfelelő in- információt adtak önkéntesen, és gyakorlatilag ennek nincsen relevanciája. Látni kell azt, hogy bizonyos dolg, visszaéltek egyes területeken, másrészt pedig a polgárok érdekében is lehet használni ezt a területet de hát ezt meg kell oldani. Az egyéneket, a magánszemélyeket tájékoztatni kell megfelelően. Vannak olyan websájtok, amelyeknél nem derül ki, hogy miről is van szó. Szóval a cél az, hogy megfelelően begyűjtsék az adatokat a magánszemélyekről, és ezt eladják. Tehát ez egy üzleti területté vált az utóbbi időben. Az első tehát, hogy tájékoztassuk az magánszemélyeket, hogy információkat gyűjtenek erről, a második pontban pedig, hogy ők hozzájáruljanak, hogy feldolgozzák, hogy kereskedelmi célokra felhasználják ezeket az adatokat. Külön kell figyelni a gyermekekre, itt egyértelmű szabályozási és végrehajtási rezsimet kell kialakítani, ne legyenek illúzióink, el kell, hogy mondjam, Írországban nagyon komoly hatáskörökkel rendelkezik ez a hatóság, a Facebook esetében is megtesszük a szükséges lépéseket. Vagyis van egy ügynökségünk erre, amely megfelelő forrásokkal rendelkezik, hogy kezelje ezeket a témákat, és az én személyes érdeklődésem is nagy a téma iránt. A lehető legjobb haladást kell elérni az elnökség ideje alatt és a szükséges szabályozásokat meg fogjuk hozni. Azt gondolom, hogy az üzleti életben ennek vannak előnyei az egyablakos rendszer alkalmazásánál, de nagyon fontos, hogy egységes megközelítést alkalmazzunk a rendelettel kapcsolatban a végrehajtás során. Az informális tanácson felvetődött egy kérdés, nézzük meg a büntetéseket, milyen szankciókat lehet alkalmazni, hogyha valaki nem tartja be a rendeletet és mm, igenis bizonyos tagállamok azt mondták, hogy a szankciók túl magasak, mások azt már meg támogatták a szankciókat, és jelentős számú tagállam azt mondta, hogy rendben van a pénzügyi szankcionálás, és lehetőséget kell adni a hatóságoknak, hogy kisebb büntetéseket szabjanak ki, hogyha valami létrejött, a véletlenül történt valami, amit nem szándékosan követtek el, vagyis kisebb mértékű büntetéseket is lehessen alkalmazni. Én úgy gondolom, az elnökség részéről konstruktívan kell dolgoznunk, hogy az intézkedések területén a lehető legnagyobb haladást érjük el. Nem lehet kérdés, nem lehet mérlegelésre bízni ezt a dolgot a lehető legjobb intézkedést szeretnénk itt létrehozni az elnökség részéről, ami a polgároknak is eleget tesz, és amiben megbíznak az állampolgárok is, és az üzleti élet szereplői is, ez rendkívül fontos. Ami pedig Massipur felvetését illeti, a fizetésképtelenséggel kapcsolatban az idevágó jogot említette, és említette Reding biztosasszonyt is. A mi jogunk két célt tűz ki maga elé, van egy magáncsőd intézmény, ez az állampolgárokra vonatkozik. Szeretnénk megkönnyíteni emberek számára, ha pénzügyi nehézségeik vannak, hogy valahogy kiszabaduljanak ebből a nehézségből, és megfelelő megállapodásokat tudjanak kötni a hitelezőikkel. Ide tartoznak például a pénzintézetek is, és adott esetben egy fizetésképtelenségi tanácsadót is igénybe vehetnek, adó, bíróságokat is be lehet vonni ebbe a területbe, ezt oly módon kezelik, hogy a jogi költségeket igyekszünk csökkenteni ekközben. Hogyha túl bonyolult eljárásokat vezetünk be, akkor ez természetesen drága lehet. Nagyon fontos tehát, hogy a kölcsönös elismertetés működjön az egyes tagállamok között Tudjuk, hogy az Európai Bizottság most vizsgálja ezt a kérdést, hogy megfelelő jogi elismertetésre kerüljön sor, amit pedig igyekszünk még az a csőd jog mm, módosítása három éves időszakra igyekszünk korlátozni, és Reding asszonynak is van egy idevágó jogszabálya, ezt vizsgáljuk éppen, ez pedig a gazdasági tevékenység fő helyszíne. Látni kell, hogy a csőd vagy a fizetésképtelenség során megfelelően alkalmazzuk a jogot, és a megfelelő jogi, bírósági illetékességet sikerüljön bevonni. Méghozzá az szerint, hogy hol van a fő gazdasági tevékenység helye egy adott területen. A fizetésképtelenség tehát ehhez igazodjon, vagy az e- ez adott esetben meglehetősen bonyolult, technikailag is meg kell oldani, de nem a kölcsönös elismertetésre már van egy jogszabály egyébként. Tehát, hogyha megállapodnak a fizetésképtelenség eh, kapcsán valamiben, akkor ezt határokon átnyúló módon el lehet ismerni. Úgy gondolom, hogy eh, a cégek és a magánszemélyek is egy második esélyt kell, hogy kapjanak. Abban bízom tehát, hogy konstruktív módon tudjuk kezelni ezt a témát, a parlamentet, a többi tagállamot is szeretnék meggyőzni arról, hogy sürgős ezen a területen haladni az üzleti élet szereplői és a magánszemélyek számára az egész Európai Unióban. Zvefka úr az adásvételi jog témáját felvetette, erre remélem már válaszoltam, ami pedig az európai számla számlazárulási végzést illeti. Az szakbizottság is vizsgálja ezt, és az előadó biztos vagyok abban, itt haladást sikerül elérni. Nagyon fontos a Justice for Growth, tehát a igazságszolgáltatás a növekedés érdekében igényli, hogy megszülessen ez a döntés. Elnök asszony pedig a nők bevonását az igazgatásba, illetve állatvezetésbe, ez egy fontos téma. Az egyik kolléganőm külön vizsgálja ezt az egyenlő esélyek témájában és meggyőződésem, ő, ő is itt van egyébként a Nőjogi Bizottságban a mai napon, erről tájékoztat. Írországban ez egy fontos felvetés, a hazai jognak egy fontos része, ezen dolgozunk az utóbbi időszakban, jelentős haladás sikerül ebben a témában elérni oda-haza, tehát látható, hogy komoly érdeklődést mutatunk ez iránt Boris úr az a kérdésének egyik része Brutons miniszter témáját érinti, ami Horizon 2020-at illeti. Igenis, van ott lehetőség arra, hogy pénzügyi támogatást biztosítsunk arra, hogy kutatásokat végezzenek, igazságügyi és jogi kutatásokat. Igen, röviden, olyan területen, ahol ennek gazdaságilag van értelme, igyekszünk lépni, bizonyos pénzeket kívánunk erre fordítani. A Horizon 2020-as a munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatással foglalkozik. Bruton úr a kormányunk tagja, és főleg ő vizsgálja ezt a kérdést. Abból indulok tehát ki, hogy talán szerencsésebb, ha vele kezdenek pár beszédet ebben a témában ezen a konkrét területen mit tervez. Úgy vélem, és bízom abban, hogy senkit sem hagytam ki. Tisztában vagyok azzal, hogy számos kérdés azonos témát érintett. Igen, valamit kihagytam. Volt itt egy kérdés, az jogi képzés témája a bírósági képzés témája. Ez természetesen igen érdekes téma, különböző országok különböző rendszerekben képeznek. Nagyon fontos az természetesen a jogállamiság, a demokrácia szempontjából, hogy hogyan képezzük a jogi szakembereket, és ha van valakinek egy rendszerre számos személy egyszerűen aki bíró akar lenni, az külön képzést kap megfelelő módon. Írországban, az Egyesült Királyságban másfajta rendszert alkalmazunk. Ott az történik, hogy gyakorló jogászokat neveznek ki bíróvá. Ezt sokan úgy gondolják, hogy ha valaki gyakorló jogász, akkor ez azt is je- jelenti, hogy nem kell, külön képzés arra, hogy valaki bíró legyen. Itt különböző felfogások vannak, de hogyha valakit kineveznek bíróvá, akkor, akkor már már nem avatkozhat be. Hiszen a függetlenségüket érinti ez. Vagyis Írország esetében mi történt? Szeretnék létrehozni megfelelő képzési lehetőségeket a bírák számára egy testületen keresztül, viszont különböző jogi rendszerek vannak, és hát itt alkotmányossági témák is felmerülhetnek ebben az összefüggésben. Nem hiszem, hogy az egész Európai Unióban egységes szabályozást lehetne kialakítani a bírák képzését illetően. Nagyon különböző rendszereink vannak, amelyekben dolgozunk, de megértem és egyetértek azzal, hogy bizonyos esetekben aggályok merülhetnek fel, tehát a büntetésekben természetesen lehet egységes véleményt is képviselni, minden esetre a bírák függetlensége egy abszolút központi és fontos érték. Ez természetesen lehet vélemény különbség egyes témákban. Nem értünk egyet a bírákkal, vagy a rendszer erre kínál lehetőséget, de a politikusok ne avatkozzanak bele a bírák, a bírósági rendszerek függetlenségébe, és ne tehessenek a politikusok semmit, ami aláshatná a nyilvánosság, a közvélemény bizalmát a bíróságok függetlenségével kapcsolatban. Tehát semmiféle beavatkozásra nem szabad lehetőséget biztosítani. Ez az alapvető érték. Minden egyes tagállam a képzésre vonatkozóan a bírák esetében különböző módszert választ, de azt hiszem, hogy középtávon egy hasonló megközelítést lehet alkalmazni. Azt hiszem, hogyha nagyon egységesíteni akarnánk ezt, ez komoly alkotmányossági nehézségeket okozna a tagállamok szintjén. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Amennyiben úgy érzi valaki, hogy nem kapott megfelelő választ, elnézést kérek, egyébként pedig rendelkezésükre állok, és, és nyilván lehetőséget kapnak később arra, hogy újra feltegyék a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Most pedig a részletes válaszokat köszönöm miniszter úrnak. Köszön, sok sikert kívánok az elnökségnek, hogy az ambíciózus programjuk keretében sok mindent elérhessenek. Viszontlátásra Stojanov úr szeretne még hozzászólni? Utána pedig folytatjuk a munkát a szavazás keretei között. Stojanov úr. Ich hoffe, ich höre gerade, wir haben kein... Azt hallom, hogy nincs bolgár tolmácsolás. Remélem meg lehet oldani ezt a problémát. Mielőtt a szavazás következne. Stojanov úr, kap tolmácsolást? Továbbra sincs bolgár tolmácsolás, ugyanakkor ügyrendi kérdést szeretnék feltenni angolul a szavazással kapcsolatban, mert lehet, hogy a tolmács berendezés nem működik jól. Azt szeretném kérni, hogy a 19-es pontot halasszuk el a következő ülésre. A titkársággal tegnap konzultáltam, és úgy tájékoztattak, hogy további információ várható a tanácstól és a bizottságtól a Környezetvédelmi Szakbizottság kérte, hogy a delegált és a e, végrehajtási aktusokkal kapcsolatban értelmező véleményt adjunk ki, e, viszont e, az MV csak márciusban szavaz erről a jelentésről, úgyhogy még megvárhatnánk a tanástól és a bizottságtól érkező információt, hogy a következő ülésen szavazhatnánk. Stojanov úr, rögtön válaszolok, de most először a miniszter úrnak szeretnék búcsút mondani és elbúcsúzni a csapatától is, aztán folytatjuk a munkát. Um, sehr geehrte Damen und Hölgyeim és Uraim, a szavazás következik. Stojanov úr. Stojanov úr. Remélem, hogy már kap tolmácsolást, akkor németül folytatom. a 19. pontra vonatkozó szavazást elhalaszthatjuk. A szavazás során, hát meglehetősen hosszú listáról van szó, gyorsan szeretnék haladni. Éppen ezért három rövid megjegyzésem van. Nem tervezem, hogy megkérdezem a tartózkodásokat, hanem ahogy Léne úr is csinálja hagyományosan, mellette ellene a tartózkodásnál kérem külön jelezzék azt, hogy tartózkodnak. A második pontban, mint már mondtam, azonnal a szavazásokat kezdem meg, ezért kérem, hogy az előadók szóljanak, ha hozzá kívánnak szólni, mert én nem kérdezem meg tőlük. A mindenkori napirendre, napirendi pontra térek rá. A harmadik pont mindenkinél itt van a szavazókártya? Egy próbaszavazás következik, egy teszt következik a szociáldemokratáknál, egyel több van, úgy látom. Dagmar Roth Pérenc nem szavaz. Karim azt mondta, hogy elmegy a szavazókártyájáért, visszatér vele. Jó, ennek ellenére egy tesztet végzünk, hogy Karintól eltekintve lássuk ki nincs itt egy próbaszavazás, tehát a teszt következik, megnyitom a szavazást. Herr Karim ist wieder zurückgekommen. Karim úr visszatért vagyis folytathatjuk. Karim úr, Lichtenberger asszony említette, hogy röviden elment, rövid időre elment. Eltekintve Karim úrtól, Okay. Offensichtlich fehlt noch. Láthatóan egy szavazat hiányzik Mindenki szavazott a tesztnél? Karim úr is szavazott? One too much. One too much. Még mindig egyel többen Oké, okay, alles oké. Okay. Igen, megoldódott. Ezzel az első jelentés következik a CSR témájában. A társadalmi felelősségvállalás. Első bekezdés Empl 1 -el. Ki támogatja? Ellenszavazat? Elfogadva. Deve 2-es mellette ellene. Most ellenőrizzük, hogy jobban lássuk, mi történik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ketten hiányoznak, ketten nem szavaztak. Mindenki működtette a szavazót, szavazógépet? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. A következő módos, egyes módosító, Régner, ki támogatja? Ellenszavazat. Elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Kofferáti. Három mellette ellene elfogadva. Kofferáti ötös módosító kitámogatja. Ellenszavazat elfogadva. Hatos, Taylor, mellette, ellene, elfogadva. Hetes, Masip, mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Kilences módosító a elfog, ö, mellette, ellene, elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. AFET 3 mellette ellene elutasítva. AFET 22-es mellette ellene elutasítva. Inta 6 mellette ellene elutasítva. 17-es Inta mellette ellene elutasítva. Inta 19 mellette ellene elutasítva. Inta 26-os mellette, ellene, elutasítva. Inta 30 mellette, ellene, elutasítva. Deve 11-es mellette, ellene, elutasítva. Deve 14 mellette, ellene, elfogadva. Deve 21 mellette, ellene, elfogadva. Deve 22 mellette ellene elfogadva. Deve 23 mellette ellene elutasítva. Lichtenberger McCarthy 13-as módosító mellette ellene elutasítva. 15-ös Taylor mellette ellene elfogadva. McCarthy Régner 16-os, mellette Koferati, Koferati kolléga. Javasolt a többi járni jelentéstevőnek egy szóbeli módosítót, amely viszont nem szerepel a szavazólistán. Azok számára, akik nem kapták meg a szöveget, és csak az árnyék jelentéstevők kaptak meg. A módosítónak az egyik részét módosítottuk, az a rész, amelyik utal a európai területen lévő hmm, esélyekre. A támogatás kifejezés szerepel, tehát a bizottság támogatja a nemzetközi integráció célkitűzéseit, így szólna a szöveg tehát adom. Good. Rendben van, jó. Akkor szavazzunk. Ki támogatja? Ellene? Elfogadva. A következő 13-ánál Ample 10-es split volt, első rész, ki szavazza meg, ki ellene ki van, elfogadva. A második rész következik, mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. MP11 mellette, ellene, elfogadva. Deve 4 mellette, ellene, elfogadva. Kult 15 mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszumos kitámogatja? Ellene? Elfogadva. Ample 7-es mellette? Ellene? Elutasítva. AFED 19 mellette? Ellene? Elutasítva. Inta 22 mellette? Ellene? Elutasítva. Inta 28 mellette? Ellene? elutasítva te 35-ös mellette, ellene, elfogadva. Deve 20-as mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Még nem mindenki használta a kártyáját. Ennek ellenére lezárom a szavazást most. 13-10 arányban elutasítva. Kult 2-es. Ellene. Elfogadva. Kult 20-as. Mellette. Ellene. Elfogadva. 20-as módosító megháti régnő mellette, ellene, elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Inta 9 mellette ellenszavazat elutasítva. Kult 3 mellette ellene elutasítva. 23-as Koferáti mellette ellene elfogadva. Ample 2 mellette ellene elutasítva. Ample 5 mellette ellene elfogadva. AFET 18 mellette ellene elutasítva. KUL 19 mellette ellene elutasítva. 24-es mellette ellene elfogadva. 25-ös Taylor Tyne Wickström mellette ellene még egyszer mellette ellene elfogadva. 26-os Koferáti mellette ellene elfogadva. 27-es McCarthy mellette ellene elfogadva. 29-es mellette ellene Látom, egy kicsit fáradtak, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 29-es módosító Baldezáre. Lezárom a szavazást. 17 hét arányban kérem, hogy egyértelműen jelezzék a kezükkel legközelebb. Ample 4-es mellette, ellene, elutasítva. Kult 9 mellette, ellene, elfogadva. 30-as módosító mellette, ellene, elfogadva. Táin 31-es mellette, ellene, elutasítva. 33-as Baldassarre, el, mellette ellen elfogadva. 34-es, mellette ellene elfogadva. Inta 20, Inta 20-as, mellette ellene elfogadva. Inta 27-es, mellette ellene elutasítva. Kult 11-es, Inta 27-es, jó? Ellenőrizzük. való, Elektronikus úton. Egyértelműen mellette. Jó, hogy szóltak, hogy ellenőrizzük. Kul 11-es. Mellette ellene elfogadva. 36-as, Stein, mellette ellene elutasítva. Deve 16-os, mellette ellene elfogadva. 37-es, mellette ellene elfogadva. Inta 16-os, mellette ellene elfogadva. Inta 21-es, mellette ellene elutasítva. Inta 25-ös mellette ellene elfogadva. Inta 32-es mellette ellene elfogadva. Deve 17-es mellette. Bocsánat, 17-es, Deve 17-es mellette. Ellene. Elutasítva. Inta 1-es mellette. Ellene. Elutasítva. 4-es kompromisszumos mellette. Ellene. Elfogadva. 40-es, McCarthy, mellette ellene elfogadva. Ezzel a is következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Gratulálni szeretnék. A jelentést két ellenszavazattal elfogadták. Csupa plusz szavazattal. Köszönöm a türelmüket is a módosítókkal szemben. A következő jelentés a biztosító egyesület Luigi Berlinger. Ha Luigi Berlingernek nincs kifogása ellen, akkor azonnal szavazzunk. Egy támogató megjegyzés érkezett egyben szavazhatunk, tömbben szavazhatunk, ha a frakciók ezt nem ellenzik. A frakciók egyet értenek azzal, hogy blogban szavazzunk? Igen, a frakciók egyet értenek ezzel. Ez egyben azt is jelenti, hogy azonnal a végszavazás következik. Kérem, elektronikusan szavazzanak. Luigi Berlinger jelentés az Európai Biztosító Egyesületről. Mindenki szavazott? Egy valaki hiányzik még nálam. Castex kolléganő. Jó, lezárom a szavazást. Gratulálni szeretnék az előadónak 22-0 arányban egy ellen szól. Tagesordnungspunkt? Ja. <laughs> Kann man wirklich sagen. Jó, nagyszerű eredmény valóban. A következő napi rendi pont a 2011-es mentesítés, Európai Bíróság, általános költségvetés. Elektronikusan szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-0, még tartózkodás sincsen, gratulálni szeretnék. A következő napirendi pont az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása. Kastex képviselő, parancsoljon. Igen, jelezni szeretném a szocialista szavazási listával kapcsolatban, hogy a négyes módosításnál ott mindkét résznél plusz kell, hogy szerepeljen. Egy kicsit ellentmondásos ez a szavazólista ugyanis. Frau Kastex war nie anders geplant. Wir kommen zur Abstimmung. Castex asszony, nem voltak más terveink, szavazunk. Az egyes módosító Wieland mellette ellene elfogadva. Kettes megadósító villan, de másik bekezdéssel részben szavazunk, két részben, első részt kitámogatja, ellene elfogadva, második rész kitámogatja, ellenszavazat, ezt ellenőrizni kell. Szerintem elfogadták, de mindenki szavazott. egyel több néppárti van. Hát itt ezt, ezt láttuk. Most, most már rendben van, jó. Lezárom a szavazást. 11-11 elutasítva. Ezzel aztán minden rendben van? Utána számoltak önök? Ezzel aztán a hármas módosító következő. Géringer. Tehát Landsbergis kolléga nem szavazott, Szájer úr? Szerintem Szájer úr szavazott, ugye? Itt most mondják nekem, nem láttam itt magam mögött. 11-11 volt az eredmény, de az imént azt mondtam, hogy egy néppárti szavazattal többet mutatott a gép, tehát egy egy személy jel több szavazott. Most, amikor elektronikusan ellenőriztük a szavazást, akkor látható volt, hogy két néppárti kolléga nem szavazott. Tehát már ketten voltak, akik nem szavaztak. Ezért aztán a második részről villantféle módosítás, második módosító, második része, ezt megismételjük. Kérem, a néppártban állapodjanak meg, hogy ki nem szavaz, jó? Hogy ne legyenek túl sokan, akik nem szavaznak, meg persze kevesen sem. Szerintem Landsberg. Tehát a néppártban állapodjanak meg, kérem, jó? Hogy ki az, aki nem szavaz. Megismétlem Második rész, tehát villantfél a második módosító második része. Where's the problem? Das war jetzt wirklich entscheidend. Wir haben Ennek eh, ez döntő jelentőségű volt. 12-11 arányban elfogadtuk. A villantféle harmadik módosító következik, támogatja, ellene, elfogadva. Részenként szavazzunk a négy -e. bekezdésről Engström négyik módosítása. Első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. Villand ötödik módosító mellette, ellene, elfogadva. Ezzel aztán a tervezetről szavazunk összességében, elektronikus módon kérem szavazzanak, megnyitom a szavazást. Dafür. 23-an mellett, és ellenszavazat nincs. Gratulálok. A következő napi rendi pont Luigi Berlinger az európai politikai pártok alapszabálya. A harmadik bekezdés első albekezdése, 15. módosító Héfner, mellette, ellene tartózkodás is van, igen. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Egyes módosító az előadótól, mellette, ellene, elfogadva. 17-es Hefner azonos, mint a 18-as Villandur. Szerintem a gyorsaságnak jót tesz, hogyha nem kell mondani az eredményt, de ha fönt nem jelenik meg a táblán, akkor egy kicsit bonyolult az ügy nekünk. Wieland teljes mértékben egyetértek önnel, nem tudom, van a lehetőség, technikailag úgy értem, hogy áll, mindig jelezzék az eredményt a táblán, vagy a képernyőn. Azonnal megoldjuk. Akkor van csak lehetőség erre, ha elektronikusan szavazunk. De ezt önök is tudják. Akkor 17-es, 18-as módosító törlés ellene elutasítva. Kettes módosító az előadótól mellette ellene tartózkodás, vagy ellene. Nem látom, hogy mit jeleznek. Megismétlem. Mellette, ellene, elfogadva. 19-es módosító léne, mellette ellene elfogadva. 20-as, Hefner, mellette ellene elfogadva. Ezt meg kell ismételni a 20-as módosítóval kapcsolatban. Tudom, nagyon elhúzódik a szavazás, de kérem, hogy egyértelmű jelzést adjanak. Hefner, 20-as módosító mellette. Ellene Elfogadva. Huszonnyolcas módosító, Szeja, mellette, ellene, elutasítva. 30-as módosító, mellette, ellene, elutasítva. 31-es, mellette, ellene, elutasítva. 3-as módosító az előadótól, mellette, ellene, elfogadva. 4-es módosító, mellette ellene elfogadva. 36-os módosító, mellette ellene elutasítva. 5-ös módosító az előadótól, mellette ellene elfogadva. 63-as Stojanov, mellette ellene elutasítva. 65-ös mellette ellene Kérem egyértelműen jelezzék. A 65-ös Stojanovtól ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. 13 dagegen. 13-10 arányban elutasítva. 67-es Stojanov mellette ellene elutasítva. Hatos, Lénétől mellette ellene elfogadva. Hetes, Hifner, mellette ellene elfogadva. Nyolcas, mellette ellene elfogadva. Kilences, mellette ellene elfogadva. A zárószavás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. 21 egy, egy tartózkodás mellett. Gratulálok. Csak gratulálni lehet ez, ehhez természetesen. A következő napi rendi pont Speroni úr az előadó. Wikström asszony. Szeretném, hogyha elhalasztanánk ezt a ö, témát, ugyanis pénteken érkezett be az utolsó feljegyzés, és szeretnénk komolyabban ö, megvizsgálni. Több időre van szükségünk, nem egy-két napra. Speloni úr egyetért, Svefka úr is. Támogatjuk ezt, valóban mondja. Berlinguer is azt mondja, tehát elhalasztjuk ezt a szavazást. Ez halasztjuk ezek után. A következő napi rendi pont, megint csak jogalapról van szó, Speroni úr megint csak az előadója, szavazunk róla. Mellette, ellene, elfogadva. Végül pedig az utolsó jogalap itt a voting listen, megint csak Speroni úr. Ki támogatja Speroni úr jelentését? Ellenszavazat. Elfogadtuk. Ezzel a mai nap szavazásának vége van. És a következő napi rendi pont következik. Minden esetre köszönöm a türelmüket. Egy kicsit elhúzott a szavazás, hosszú volt a lista. Ezt tudjuk. A következő napi rendi pont, mint tegnap megbeszéltük, számos módosítás kapcsán itt a napi renden. A 23-as napi rendi pont következik, és megadom a szót Luigi Berlingernek. Remélem, hogy most hall is engem. Herr, Herr Berlinger. Berlinger úr, Berlinger úr, a következő napi rendi pont a 23-as. Öné a szó. Soltanto eh, brevemente. Nagyon röviden, ugyanis egy Egy hatás tanulmány, egy újabb hatás tanulmány előtt állunk, amit egy egység, egy, egy parlamenti osztály végzett. A tehát megvizsgált egy már korábban elvégzett, az Európai Bizottság által elvégzett hatástanulmányt, amikor a Sales Law vonatkozott, és ezt eh, vizsgálja meg a Júri Szakbizottság. A közös európai adásvételi jogról szóló hatásvizsgálatról van szó. Ez a utóbbi hatástanulmány, amelyekről a mai napon beszélünk, olyan megállapítások vannak, amelyek látszólag hogy úgy mondjam, támogatják a bizottság kezdeményezését, és támogatják a korábbi hatástanulmányt, ugyanakkor olyan pontosítások szerepelnek benne, amelyek sokkal kézzelfoghatóbb és ugyanakkor összetettebbé teszik a jelentést, az anyagot. Mivel, hogy nagyon késő van, nagyon röviden szeretnék szólni, és abban bízom, hogy önök elolvasták ezt az anyagot. Nincs itt, nem kell semmilyen határozatot hozni, nem kell döntést hozni e felől. Ugyanakkor ki szeretném emelni, hogy a közös európai adásvételi jogról szóló anyagban vannak még árnyékterületek, vannak még kétségek. Személy a magam részéről úgy vélem, hogy Léne kollega, akivel társ előadók vagyunk, meg vagyunk győződve arról, hogy abszolút szükséges az, hogy járjunk el szükség van megfelelő módosításokra, amelyeket módosítókon keresztül be kell vezetni majd a bizottsági anyagba. Ugyanakkor az a hozzáállás, ami az utóbbi hatástanulmányból is kiderül, az az, amit korábban a Jurinel a viták során megelőlegeztünk. Azaz, hogy nem arra kell odafigyelni, hogy most járjunk el vagy sem, hanem arra kell odafigyelni, hogy a módosításokkal tökéletesebbé tegyük a szöveget. A délelőtti vita során, amikor itt volt az ír igazságügyminiszter, ebbe az irányba mutat, mert sokkal nagyobb energiával derül ki az, hogy a jog témája az igazságügy témája a közös jogi szabályozás Európában, mivel hogy jelenleg széttöredezett a jogi képlet, az akadályt képez európai, az európai gazdaság fejlődésének. Tehát a különböző tagállamokban más-más törvények vannak, és ez Európa nagy drámája manapság a gazdasági szakértők egyre inkább azt látják, és azt mondják, hogy a igazságügyi szakértők, a jogi szakértők, a jogászoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy megszüntessék a jogi akadályokat, amelyek a gazdaság előtt vannak. A határokon átnyúló kereskedelmet fejleszteni kell, úgy kell fejleszteni, hogy el kell törölni azokat a jogi akadályokat, amelyek jelenleg vannak. Ez a dokumentum, ami előttünk van, kijavítja a korábban elvégzett hibákat, ugyanakkor nem gondolja azt, hogy minden egyes hibát, minden egyes oldalát ismeri ezeknek a helyzeteknek, amelyek előfordulnak mind a 27 országban. Nem lehet egy nyilvánvaló, egyértelmű, egyetlen megoldást elérni, mert nem lehet rákötelezni a cégeket arra, hogy olyan dolgokat végezzenek, amelyek nem kötelezőek az új szabályozás szerint. Emiatt mondom azt, hogy vannak árnyék területek ebben a szabályozásban, és ezekre mutat rá ez az új dokumentum. A Sales Law javaslatot támogatni kell, tovább kell vinni, és továbbra is nagy figyelemmel kell követni a fejleményeket. Én önöktől azt kérem, hogy olvassak el figyelmesen ezt az anyagot. Nagyon sok színű, nagyon sok rétegű munkáról van szó, nagyon összetett kérdésekről van szó, és talán a bizottság javaslatán lehet tökéletesíteni, de ugyanakkor az irány, amit mutat, azt mindenképpen támogatni kellene. Köszönöm. Uh -huh. Dankeschön, Herr Berlinger. Ich möchte das Wort... Köszönöm. Elke Balon kap szót, hogy röviden tartsa meg a prezentációját. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az előadó már jelezte, az Európai Parlament hatástanulmány szolgálata elvégezte a hatástanulmányt a bizottság javaslatával kapcsolatban. Megvizsgáltuk, hogy a bizottságnak a módszertana, amit a hatástanulmánynál használt, a hatástanulmány iránymutatásokkal összhangban van-e illetve eh, ez a eh, munkánk eh, lehetővé teszi az önök szakbizottsága, illetve a Vesőpiaci Szakbizottság számára, hogy az összes tény ismeretében, az összes számadat ismeretében hozzanak döntést a témában. Tudom, hogy kevés időnk van, úgyhogy ezt az ismertetőt nagyon rövidre fogom fogni és aztán a későbbiekben, hogyha szükséges, akkor szívesen belemegyek a részletekbe is. Nagyon röviden hadd mondjam el, hogy melyek a mi konklúzióink a hatástanulmány vizsgálata után. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy ez a hatástanulmány dokumentum a jobbak közé tartozik, amelyeket láttunk a bizottság részéről ugyanis az összes hatástanulmányt értékeljük, amely a bizottságtól érkezik. Általánoságban azt mondhatjuk, hogy jó, egyértelműen nyelvezete, logikusan, észszerűen struktúrált, sokféle opciót vet fel, és a bizottság által favorizált opció, a hatástanulmányban favorizált opció az Európai Parlament szerint szerint is a legjobb opció. Az érintetteket úgy tűnik, hogy széles körben eh, bevonták, velük konzultáltak, úgyhogy általánosságban a hatástanulmány eh, valóban eh, elvégzésre került, megfelelően elvégzésre került. Hogyha persze a mélyre hatolunk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy nem tökéletes a hatástanulmány, vannak gyengeségei, hibái, de úgy gondolom, hogy ezek nem eh, aknázzák alá a bizottság érvelését, a eh, gyengeségekről is azért szót kell persze ejtenünk. A hatástanulmány általában a lehető legkvantitatívabb értékelése kell, hogy legyen egy eh, tervezett ráfordításainak és a tervezett haszonnak első ránézésre sikeres kísérletet tett a bizottság arra, hogy kiszámolja, hogy a jelenlegi probléma indokolja -e ezt a javaslatot, illetve hogyha jogszabályá válik, akkor milyen eredményeket hoz majd. A tranzakciós költségeket vizsgálják, tehát a vállalkozások, a fogyasztók által fizetendő díjakat határon kontúlnyúló ügyletek esetében fizetendő díjakat veszik gorcsó alá, és ezek ugye egyértelműen sokkal magasabbak, mint hogyha a belföldi ügylet történik. Tehát a központi kérdés a hatástalomány esetében az, hogy mennyiben érinti mennyiben van kihatása a tranzakciós költségekre annak, hogy különbözőek a nemzeti szabályozások az adásvételt illetően. Tehát ez itt a fő kérdés. Na most az a központi kérdés itt, hogy mennyiben befolyásolja a költségeket, ráfordításokat ez a jogszabályi eltérés. Mi ennek a nagyságrendje? A bizottság kiszámolja ezeket az összefüggéseket, csak hát ezt elég gyengén végzi el, mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Az Euróbarométer, illetve két másik közvélemény kutatás alapján végzi el, alapvetően a vállalkozások kvalitatív közlésüket veszik itt alapul. Ez természetesen nem, tudományos szempontból nem jól megválasztott módszer. Érezhető, hogy ezzel gond van. Tehát nem feltétlenül akartunk mi kritizálni, a Jubjánai Egyetem közgazdász professzorát kérdeztük meg, és hamarosan önök által hozzáférhetővé válik az ő írásbeli véleménye. Mi szerint lenne-e jobb módszer ennél? Az ő válasza az alapvetően, hogy bonyolult a kérdés, mert a közgazdászok között sincs igazából arról konszenzus, hogy melyek is ezek a költségek, és különösen nincs konszenzus a tekintetben, hogy hogyan kellene kiszámolni őket. Igazából aki a képletet megadja, a következő közgazdasági Nobel-díjat is megérdemli majd. Ettől függetlenül erőfeszítést kell tenni arra, úgy véljük, hogy a lehető legpontosabban eh, kiszámolják, hogy a jogszabálynak eh, milyen következményei várhatóak, eh, mert végeredményben a vállalkozások az így kialakuló költségeket fizetik majd. Tehát nem igazán garantált, hogy jók ezek a számítások, másfelől az alap forgatókönyvet röviden eh, ismerteti ugyan a hatástanulmány, de az Európai Bizottság eh, nem foglalkozik azzal, hogyha a javaslat nem válna jogszabályá, akkor milyen forgatókönyv érvényesülne, más eszközök, amelyeket mondjuk a parlament elfogadott, így a fogyasztóvédelmi irányelv, Eh, hogyan befolyásolják majd a helyzet alakulását a jövőben. Ugye nincs eh, rendelkezésre álló adat, prioritásokon, eh, politikai döntéseken múlik sok minden, nem tudjuk ezt megítélni. Ezek tehát a gyengeségei a hatástanulmánynak. De miután egy sor bíráló véleményt is elolvastunk e, e, konkrétan erről a hatástanulmányról, azt mondhatjuk, hogy a bizottság empirikus e, bizonyítékai nem mutatnak a másik irányba sem, hogyha az opcionális instrumentumot fogadják el, akkor a nemzeti jogszabályra is lehet csökkenteni valószínűleg a tranzakciós költségeket. Így kevésbé sürgős az ügy, hogyha túlzottak a, a hasznok, sokkal alacsonyabbak, mint a hatástanulmány sugalja, akkor a vállalkozások számára valószínűleg egy kisebb haszon jelentkezik. Hogyha opcionális az eszköz, akkor ugye ráadásul választani is lehet az alkalmazását. Itt meg is állnék. de nagyon szívesen természetesen hozzászólunk majd a vitához, ha lehetőségünk lesz rá. Üvöplik. Köszönöm szépen az áttekintést. Gebhardt kolléganő, utána pedig Baldazáre úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy az IMCO bizottságot is meghívták az Impact Assessmenthez a hatásvizsgálatra, és társ előadóként természetesen komolyan érdekelt ez a tanulmány, hiszen az IMCO kezdeményezte ezt, és köszönöm a Jurinak, hogy ők is részt vettek ebben, és Louisnak is külön köszönetet mondok a jó együttműködésért ezen a területen. és hát ami a módszert illeti, a hatásvizsgálat módszertanát, jó dolog, hogy a bizottság ezt helyesnek tartja, de igazából a tartalom jobban érdekel, és ha megnézzük a tartalmat, hát akkor a tanulmány eredménye nem annyira rózsás, sőt, mondhatnám ellenkezőleg megmutatkozott, hogy számos aggály, amit az imkóban ban megvitattunk, az bevált vagy bejött. Egy néhány pontot szeretnék ebből kiragadni. Mindenek előtt azokról a témákról van szó, amiket az Európai Bizottság mindig előnyként emelt ki, például a tranzakciós költségek kiszámítása. Hogyha megnézem a 12.-13. oldalt, hogy mit írtak a tanulmányukban, akkor meg tudom állapítani, hogy a kalkuláció két nem reprezentatív közvéleménykutatáson alapul a kereskedőknek, több mint a fele, akiket megkérdeztek, akik csak B2C adnak el, nem tudtak hozzászólni a tranzakciós költségeikhez, nem tudtak adatokat szolgáltatni, tehát 600-an, hányan voltak? 400-an? Mondjuk 400-an voltak, ebből 200-an válaszoltak, és ez a bázis végül is, ami alapján egy feltételezést állítanak fel, és ha megnézzük a vállalatok számát, a vállalkozások számát az EU-ban, hát akkor mondjuk 200 vállalkozás alapján mondunk valamit, miközben 50% még ezekből is azt mondta, hogy jelentős költség, akkor még kevesebb, mint 100. Hát azért ez egy meglehetősen rossz alap, őszintén szólva és azt is látjuk, hogy a vállalkozások saját becsléseiből indulnak ki, és nem a tényleges költségekből, és hát Impa asszony is éppen most mondta, nem vették figyelembe, hogy a, itt van a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv, amely a problémák jelentős részét kezelni tudja, és nem vették figyelembe azt sem, hogy az ADR-ODR jogot is megalkottuk idén, és a konkrét problémák, amelyekkel a polgárok szembesülnek, hogy félnek a csalástól, vagy hogy hogyan tudom a jogaimat megvédeni, hogyha probléma van, mert sérült, vagy nem érkezik meg a termék, és ezt nem vették figyelembe, hogy mi ezzel foglalkozunk. És azért azt gondolom ebben az összefüggésben ezek fontos komponensek. Ebben az összefüggésben aztán még egy felvetésem van, a 107. oldalon, az Európai Bizottság hatásvizsgálatának 107. oldalán mit olvashatunk. Itt az érv az, hogy az Európai Bizottság javaslata révén nagyon jelentős árelőnyök születnek a fogyasztók számára, és 0,04-0,07 százalékos árelőnyből lehet kiindulni. Hát itt szerepel, hát ha ez jelentős a, ebben az összefüggésben, akkor mi az, ami jelentéktelen? Tehát 0,05 százalék? Ez problémás. Itt mindenképpen véleményem szerint aztán a vizsgált opciók összehasonlítása is érdekes eredményre vezet. Itt megint csak az derül ki, amit egyébként ön is kiemelt az imént, hogy mindenek előtt az Euróbarométer adatainak súlyozása, mint feltételezés meglehetősen egyenlőtlen, a 24. oldalon olvasható, ezt ön is mondta egyébként, és nem indokolják meg, hogy a megtakarítási potenciál miért 25%-ra hivatkozik olyan vállalatoknál, amelyek az európai adásvételi jogot kínálják. Tehát az Európai Bizottság maga is azt mondja, hogy nincsenek számok, miközben azt mondják, hogy 25% a kiindulási alap. Tehát ez fura, hogy nincsenek számadataik, de 25%-ot megalapítják. Nem biztos, hogy ez így van. Az ellenkezőjét sem mondom, de hát akkor nem mondjunk semmit, mert nincsenek számok az a megállapítás, hogy ez a kis vállalatok ügyfélkörét bővítené, hát ez tiszta spekuláció, erre sincsenek adatok. Azt gondolom, ilyen alapon nem lehet dolgozni. És felelőtlen lenne, hogyha tényleg ezzel a bázissal dolgoznánk. Alaposan végig kéne még egyszer dolgoz, gondolni, hogy az Európai Bizottság javaslatával mit kezdünk. Egy dolgot tisztázni kell. Azt gondolom, szükség van arra, hogy jobb jogot alkossunk ezen a területen. Ezért nem fogom azt mondani, hogy az Európai Bizottság javaslatát utasítsuk el semmiképp, hiszen jogot kell alkotni ezen a területen, de hogy az opcionális jog rendszere a helyes, az nem bizonyosodott meg. Ezért maradok a javaslatomnál továbbra is. Eh, alakítsuk át az Európai Bizottság javaslatát a fogyasztói jog folytatásaként, ahogyan eddig dolgoztunk az Európai Unióban, tehát a harmonizáció, a teljes harmonizáció útján dolgozunk, hol erre lehetőség van, kisebb harmonizáció, vagy minimális harmonizáció, ahol másképp nem tudjuk kezelni a témát, ami azt jelenteni, hogy a tagállami jogok szépen közelítenének egymáshoz, és ne egy opciós rendszert csináljunk, ami éppen az ellenkezőjéhez vezet mint amit akarunk, hogy egységes piac szülessen, ahol egy jog van, mert mi ezt szeretnénk, de az opcionális jog azt jelenti, hogy a 27, nem csak 28 tagállamnak megvan a maga joga, tagállami keretek között, és csinálok egy újabb jogot még alternatívaként felkínálva. Így nem tudunk egy közös vonást kialakítani olyan értelemben, vagy azzal a célral, hogy a vállalatok könnyebben dolgozzanak az európai belső piacon, másrészt pedig a fogyasztók számára jogbiztonságot is teremtünk, és ebből kell kiindulni, ha a jogalapokat megteremtjük. Köszönöm szépen a tanulmányt egyébként, mert időnként. Nagyon negatív véleményem volt tanulmányokról, ahol azt gondoltam, hogy nem jól dolgoztak. Itt az a benyomásom, hogy nagyon pontosan dolgoztak, és köszönöm szépen a dokumentum minőségét. Köszönöm szépen. Valdezare úr, utána pedig Speroni úr. Köszönöm szépen, elnök asszony egy további elemzést szerettünk volna elvégezni a bizottság által elkészített hatás tanulmány után. Most a részletekről beszélünk ennek a második hatásvizsgálatnak. A 0,25-ös értékelés az euróbarométerhez képest, a költségek azok olyan viták, amelyeknek az a célja, hogy ne szembesüljünk a problémával és a belső piac szakbizottságról jönnek ezek a viták, amelyeknek viszont az lenne a célja, hogy előmozdítsa a belső piacot. Vitathatatlanul van egy probléma, amelyik leállítja a belső piac kialakítását, mégpedig a bizalmatlanság. Bizalmatlanok a piaci szereplők és a vásárlók is. Én nem vásárolok interneten keresztül Svédországból, Wilström asszonytól például, mert nem bízom nincs bizalmam, nem bizakodok, mert nincsenek meg azok a jogi keretek, amely garantálják, hogy ez a kötelezettség végül is teljesülni fog. Mi köze a konkurenciának? Az egy későbbi probléma lesz majd hogyha lehetőség van arra, hogy több árut, több cikket eh, vásároljunk a piacokon, akkor persze, hogy lesz konkurencia, és erősebb konkurencia. De az igazi probléma az elején van. Vannak eszközök, amelyeken keresztül elősegítjük a belső piac kialakulását? Egy olyan opcionális jog egyszerűbb tenni az Európa keletét, amelyek Európában érvényes mindenhol, amelyben, amikor egy adásvételi szerződésről van szó, két európai személy de ugyanúgy érvényes. Most jelenlegi helyzetben, hogyha a, Csehszlová... a Csehszlovákiával kereskedek, akkor nekem tudnom kell csehül, nekem megismer, meg kell ismerni az ottani törvényeket, az ottani jogot, és mindezt 27 tagállamban is, hogyha Európa szerte akarok kereskedni. Én ügyvéd vagyok. hiteleket kell behajtanom Portugáliában, Lengyelországban, Spanyolországban, és mindez nem lenne, hogyha azok a vállalkozók, akik ezekkel a nehézségekkel szembesülnek, ők választottak volna egy olyan eszközt, amelyik világosan és egyértelműen meghatározza, hogy melyek a szabályok, melyek az eszközök, melyek a patológiák, milyen lehetőségek vannak a pénzbehajtására, és melyik az illetékes fórum. És ezek, erre megvannak a megfelelő cikkek. a, a kereskedők, a kereskedelemben dolgozók most kezdik megérteni a probléma miben létét, de most furcsa mód a jogászok azok, akik nem foglalkoznak ezzel. Néhányan megpróbálják ráerőszakolni a jogukat a többiekre. 27 országban általánosítani a dolgokat. Nagyon nehéz, mert vannak hagyományok, eltérő hagyományok, annak ellenére, hogy mindenki a római jogból származtatja a jogi kereteket. Mindenképpen keresni kell egy mértéket, ami mindenkire érvényes, természetesen önkéntes, együtt azokkal az eszközökkel, amelyek már rendelkezésre állnak. Ez alapvető, hogyha tényleg létre akarjuk hozni az egységes piacot. Máskülönben továbbra is csak beszélgetni fogunk arról, hogy költségek vannak, hogy, hogy versenytorzítás lesz, de az eredmény az kétségtelen. Csak a multinacionális cégek azok, amelyek képesek kereskedni a 27 tagállamon közép vállalkozások tudják csak ezt elérni, és ők is csak bizonyos piaci szegmensben. Hogyha ki akarjuk terjeszteni a kereskedelmet, akkor új utakat kell járni, és kell, hogy bátrak legyünk ahhoz, hogy ezt megtegyünk. Az egoizmust le kell győzni, mert különben addig nem lesz Európai Unió. Köszönöm. Herr Speroni, bitte, dann Herr Meyer. Köszönöm, Meyer úr. Köszönöm szépen, lerövidítem az én hozzászólásomat, mert egyetértek Baldassar úrral, de ugyanakkor azt pontosítanám, hogy már nem létezik Csehszlovákia, hanem csak Csehország, illetve Szlovákia külön. Nos, hogyan jutottunk el odáig, hogy kimondjuk az, hogy az határokon átnyúló tranzakciók költségesebbek, mint azok, amelyek egy adott nemzeten, egy adott tagállamon belül történnek. Nos, vannak olyan országok, amelyekben nagyon érdekes a geográfia, mint Svédország, vagy Olaszország, például, hogyha Lapországból veszünk Stockholmból egy, egy árut, akkor valószínűleg drágább, mint hogyha, mint hogyha Dániából veszük meg, vagy Olaszországból, Genovából venni egy francia árut, talán olcsóbb, mint hogyha Szardiniáról hozatjuk. Szóval a költségek bizonyos mértékig, a szállítási költségek bizonyos mértékig függnek a kilométertől, de valamikor más tényezőktől is. Fordítási költségek lehetnek, hogyha peres útra kerül a dolog. De igazándiból nincs több költség. Csak akkor van, hogyha bíróság elé visszük a dolgokat, csak akkor merülnek föl fordítási költségek. Hogy Miért állítjuk tehát azt, hogy költségesebb egy határon átnyúló kereskedelem, mint országon belül? Nem értettem meg. Én például, hogyha interneten vásárolok valamit, interneten keresztül, hogyha megveszem ugyanazt a terméket, megvásárolom Németországból, az olcsóban megkapom, mint hogyha Olaszországban veszem. Nos, én nem értek a, egyet azzal a kijelentéssel, hogy a határokon átnyúló kereskedelem drágább. Köszönöm, Mayer úr. Utána Szijevka. Köszönöm szépen. Mindenek előtt örülök, hogy eh, a bizottság hatás vizsgálatának átfogó megítélése meg lehet meglehetősen jó. Tehát az első kérdés az volt, mennyiben bízhatunk ebben. Persze a részletek nem tökéletesek, ez mindig így van. Itt mindenek előtt a tranzakciós költségéről beszélünk, és nem a szállítás költségeiről. Ez egy fontos különbség. A jogbiztonság az, amit vitatunk. Miért nem működik az egységes piac? A kolléga felhívta rá a figyelmet. Mi erősíteni, támogatni akarjuk az egységes piacot, és milyen eszközünk van erre, hogyha a gyakorlat alapján tudjuk, amit mindenki tud önök közül, hogy nem működik az egységes belső piac. Hogyha Németországban rendelünk valamit, nincs gond. De ha a Cseh köztársaságban vagy Szlovéniában rendelünk valamit, akkor gondunk van vele. Ugyanazon eladó esetében is. Ezt mindenki kipróbálhatja, ha leül az internet elé, és azt mondja, Németországból vagyok, akkor nincs gond, Olaszországból vagyok, nincs gond, Szlovéniából vagyok, az nagy probléma, oda nem adunk el. Ezek a tények. Ez az, amit nap mint nap tudunk ellenőrizni és tesztelni. Hogy tudunk itt lépni? Ez az első nagy kérdés. Az egyik kérdés, hogy a fogyasztó, az imkónál vagyunk, hogy a fogyasztó azért nem vásárol, mert nem ismeri az ottani jogot. Én úgy gondolom, ez a kisebb gond ténylegesen a probléma az, hogy a kereskedők miért nem adnak el, miért nem értékesítenek az egész egységes piacon. Arról kell gondoskodni, hogy a fogyasztók esélyt kapjanak a vásárlásra, de ha a fogyasztónak nincs esélye a vásárlásra, akkor a vitákat illetően nem kell nagyon elgondolkodunk, mert nem lesz belőle vita. Ugyanis meg kell nyitni az egységes piacot, méghozzá oly módon, hogy megszüntetjük az összes akadályt, amely visszafogja a kereskedőket, hogy a 27 tagállam belső piacán kínálják fel a termékeiket, szolgáltatásaikat. Az egyik ilyen kérdés, amiről a bizottság beszél, ez a lényege a dolognak, a jogbiztonság, hogy jogbiztonságot teremtünk, ami azt jelenti, hogy meglegyen a kínálati oldal az Európai Bizottság éppen az imént mondta egyébként, hogy az empirikus eredmények nem azt mutatják, hogy ez nem fog működni, ez egy fontos megjegyzés, és a fakultatív aspektusok arra mutatnak, hogy van rá lehetőség. Tehát ez azt jelenti, hogy amit empirikusan nem érzünk, azt kipróbáljuk. Tehát, hogyha a vállalatok elfogadják és alkalmazzák a jogot, akkor az rendben való. De ha nem alkalmazzák, akkor nem jó ez a jog, ez a fakultatív jog. És hogyha egyre többet alkalmazzák, akkor az átkerül a nemzeti jogrendszerekbe is. Egyszerűen azért, mert meggyőzőbb, mert jó jog. Minden jog, minden 27 tagállamban így keletkezik Németországban megvan az BGB, a polgári törvénykönyv, ez egy 1900-as jog. 1900. január 1-ével lépett hatályba. Nyilvánvaló, hogy 2013-ban más képet mutat, mint akkoriban, hiszen fejlődött. Ugyanez vonatkozik az európai jogra is, az fejlődik, és az európai jog, ha működik, hogyha elfogadták, akkor át szivárog és tovább fejlődik a nemzeti jogokban. Ezért meggyőződésem, hogy tudjuk, lássuk, hogy vannak gyengéi ugyan, de működik a hatásvizsgálat. De azért vannak gyengéi, mert a tranzakciós költséget nem definiálták, és ha valamit nem de definiáltam, akkor tudományosan nem tudom megvizsgálni. Ebben egyetértünk szerintem. Vagyis próbáljuk ki a valóságban, próbáljunk egy fakultatív jogot, és bízzuk a cégekre, a 99%-ban kis és középvállalatra, hogy elfogadják-e. Ha jó, akkor alkalmazni fogják, ha nem jó, akkor nem fogják alkalmazni. Éppen ezért azt mondom, menjünk tovább ezen az úton, hiszen tenni kell valamit, nem működik a belső piac, és ez egy lehetőség arra, hogy megnyissuk a belső piacot. Köszönöm szépen, Zviefka úr. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. To nie, niezwykle... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes eszmecserét folytatunk. Szeretném én is elmondani a véleményemet, illetve Léne elnök véleményét is tolmácsolnám, aki beteg Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon objektív elemzésért, amit kaptunk, és ami lehetővé teszi, hogy a további döntő lépéseket meghozzuk annak érdekében, hogy ezt a nagyon érdekes és rendkívül szükséges eszközt elfogadhassuk, illetve annak elfogadását megítélhessük. A közös belső piac önmagában is nagyon nagy érték, úgyhogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy javítsuk a működését. Ennek a megoldásnak a haszonélvezői között megtaláljuk az állampolgárokat és a vállalkozásokat, a KKV-ket egyaránt. az eladásokat, ügyleteket ösztönözni ez az intézkedés, tehát persze ehhez a termelést is növelni kell. Úgyhogy kölcsönösek az érdekek, a hasznok. Tovább kell tehát vizsgálnunk ezt a az adásvételi intézkedést hosszabb távon nem csak ezzel a tervezettel, az egy hónapos esedékességű tervezettel kellene foglalkoznunk, hanem gondolnunk kell az összes vállalkozásra és fogyasztóra, akik számára hasznos lenne ez. Májer úr is, Badaszára úr is azt mondta, hogy egy opcionális rendszer bevezetése pillanatnyilag bölcs, és tulajdonképpen az egyetlen lehetséges megoldást jelenti mind a 27 vagy 28 tagállam beleegyezését kellene különben megvárni, hogy egy egységes rendszert ki lehessen alakítani, hogy az egyik kollega is említette az opcionális eszközbevezetése, bevezetése úgy, hogy gyakorlatban kipróbálhatjuk, tesztelhetjük, anélkül, hogy felszámolnánk a jelenlegi rendszert, nagyon is logikus, racionális megoldás, megközelítés, és én ezt igazán pártolom. Uh, Herr Karim und... Karim úr, és ezzel utána lezárom a szónokok listáját. Ich gebe ich das Wort dann natürlich noch an die Kommission, aber jetzt einmal... Um Természetesen a bizottság is szót kap még, de előtte a képviselő Karim úr. Elnök asszony, igen, kedves kollégák tisztában vannak nyilván az én véleményemmel az egész szerződéses adásvételi szabályozás helyzetével. A hatástanulmány vizsgálata sok információval szolgált. A jelentés egy sor hasznos tényt sorol fel, amit nem csak ennél a témánál, hanem általánosabban is használhatunk. Elolvasva a jelentést, elég egyértelmű, hogy mit is mond a bizottság eredeti javaslatáról. Elnök asszony, emlékszik rá, hogy mit mondtam korábban? Azt mondtam, hogy egyértelműen annak a példája ez, hogy a bizottság tervezetet készít, mert szeretne valamit elérni, anélkül, hogy bizonyítékok támasztanák alá annak a helyességét, ez az elemzés, amit most hallottunk, és ezt erősíti. Különösen, hogyha a konklúziókat nézzük, illetve az általános elemzést, annak tekintetében, hogy az általános forgatókönyv hogyan is alakulna, ha az EU nem tesz semmit. Mindez megerősíti, hogy a korábbi értékelésem helyes volt. Az egységes piac persze nem a leg optimálisabb módon működik, és nyilván nem értünk egyet minnyáján itt ebben a teremben abban, hogy hogyan kellene jobban működnie, de a bizottságnak ez a javaslata, ami az adásvételi jogot próbálja javítani, nem fog igazán segíteni az egységes piacnak, ahogy a bizottság mondja. Másútt is intézkedésekre lenne szükség, másra kellene előbb koncentrálni Tudom, hogy nagy tudású szakemberek éveket töltöttek ezzel az ügyel, illetve több évtizede folyik az előkészítése, és nyilván most az egész EU, vagy az Európai Parlament politikai szándékával megyek szembe, de nagyon érdekelne, hogy a tanácsnak mi a véleménye a hosszú távú fejleményekkel kapcsolatban. Az én saját álláspontom változatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adok szót újra. Nem látom. Úr. Staudenmayer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Először is egy néhány általános megjegyzést tennék, mielőtt pontosan térnék ki a konkrét pontokra, amiket Karim úr és Gebhardt asszony mondott. Két általános pont az Európai Bizottság üdvözli, hogy a hatásvizsgálat munkája aláhúzza azt, amit a parlament mondott, vagyis, hogy metodológiai követelményeknek eleget tesz ez a tevékenység. Balambi Fol kollégám mondta, ez, ez egy jó, jó, egy jobb hatásvizsgálat, ami kielégít bennünket. Ha megnézzük a hatásvizsgálat egységet, itt elhangzott, hogy az átlátható, részletes, világos, logikusan felépített, a konzultációkat megfelelően végezték. Mi örülünk, hogy ezt így látják, mert mi is így gondoljuk. A második pont, a hatásvizsgálat ti jelentés azt is megemlíti, hogyha konkrét, kvantitatív adatok nem elérhetőek, akkor a hatásvizsgálat egy második legjobb megközelítést alkalmaz, vagyis kvalitatív adatokat számokká formál át a hatásvizsgálattal foglalkozó a egység elismeri, hogy átlátható az Európai Bizottság és egy óvatos megközelítést alkalmaz. Ez tényleg egy általános elv volt, amit az egész hatásvizsgálatra nézve alkalmaztunk. Hogyha megvoltak a számok, becslések alapján, és meg tudtuk lépni a kvalitatív adatokat a kvantitatív adatból történő átalakításba, akkor ezt elismertük, és ezt mondtuk, hogy így járunk el, és a különböző becslések alapján mindig a legkonzervatívabb becslést alkalmaztuk. Valóban igyekeztük feltárni a lehető legtöbb adatot, és adatgyűjtési eszközök széles körét akartuk alkalmazni ami azt jelenti, hogy ha az egyik forrásból megvolt az adat, akkor egy másik forrásból ellenőriztük az első forrás eredményét. De voltak esetek, ahol egyszerűen nem álltak rendelkezésre adatok, mint eh, ahogy eh, az Európai Parlament hatásvizsgálati egység kollégája mondta, egyszerűen nagyon nehéz megtalálni ezt a módszert, amely a tranzakciós költségeket tudja megállapítani. Nem törekszünk eh, a Nobel-díjra, de lehető legtöbb jobb eredményt akarjuk elérni. Mit tudunk tenni egy olyan esetben, amikor nincs elég adat, a legkonzervatívabb becsléseket tesszük a rendelkezésre álló adatok alapján, ennyit úgy általában, de most konkrétan Gepárt asszonyra, illetőleg Karim úrra szeretnék reagálni. Gepárt asszony feljegyezte, vagy megjegyezte a tranzakciós költségek kalkulációjánál olyan forrásokat alkalmaztam, mint az Euróbarométer és két másik tanulmányt. Az egyik egy kis és középvállalati panel volt, és egy európai business test panel vizsgálat volt. Be kell látnom, az Euróbarométer adatgyűjtő eszközként rendelkezik erősségekkel, előnyökkel, de vannak korlátai is. Igyekeztünk csökkenteni ezeket a korlátokat, vagy mérsékelni a korlátok hatását. Hogyha az Euróbarométer számokat használtuk, akkor ezeket mindig összevetettük konkrétabb adatokkal, amelyek más forrásból számoltak kettőt említettünk, a kis és közelállapot panelt, de a business test panelt is, de voltak további eszközök is, euróstat számok, mélységi piaci kutatások, vagy gazdasági modellezés. De most nézzük meg azt a két dolgot, amit említett Gephardt asszony is, a kis és közelfalati panelt és a business test panelt. Az SM, a KKV panel mint egy 1500 válaszból indult ki, ez nem olyan nagy, mint az Euróbarométer valóban, tehát be kell látnom nekem is, hogy ez nem akkora, mint az Euróbarométer, de hogyha ezer válasz érkezik, akkor ezt tudományos alapon már reprezentatívnak szoktuk nevelni, de nem is ragadtunk le ennél, mint már mondtam, az ez, a kis és középvállalati vizsgálat panel eredményével vetettük ezt össze, és az eredmények konzisztensek voltak. A másik pont az úgynevezett bootstrap elemzés, ami bizonyos esetekben a statisztikai hibából indul ki. Ez az elemzés azt mutatta, hogy az eredmények, hogyha lényegesen nagyobb számból indulunk ki a példáknál, ez nem lényegesen tér el attól, mint amit mi alkalmaztunk, tehát az ilyen számoknál már nagy eltérés nincs. Tehát a számok megalapozottak. A második pont, amit Gebhardt asszony említett, az az, hogy becsléseket alkalmaztunk a vizsgálatok során. A cégek vezetőinek a becsléseiből indultunk ki, és nem tényleges költségekből. Ez valóban így van. Miért tettük ezt? Mert a bizniszköltségek érzékeny információkat tartalmaznak. A vállalatok éppen ezért nem igazán szívesen adnak vizsgálatokra ki adatokat, ilyen adatokat, hogyha ezek ilyen érzékeny üzleti adatok. Vagyis becslésekből indultunk ki, és az ügyvezetőket kérdeztük a cégeknél, hogy ő nekik mi a véleményük, nekik is van tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. De ezen túlmenően nagyon részletes dokumentumokat is figyelembe vettünk, mint például a kisvállalati szövetséget az Egyesült Királyságból, és így elég pontosan ki tudjuk vetíteni a tényleges költségeket, hogyha vannak ilyen tapasztalataik. Érdekes volt megnézni azt, hogy a tényleges költségek alátámasztották azokat a számokat, amelyeket a kis és középvállalati panel alapján használtunk. A következő pont, amire reagálni akartam, ez Gephardt asszony felvetése volt, nagyon pontos dolog. Az ADR és ODR javaslatok, de Karim úr is erre hivatkozott egy általános pontban, ez a javaslat nem lehet a vége a dolognak hogyha az egész vitát megnézzük, amióta megszületett a javaslat a bizottság részéről, és még egyszer teszem, amit azóta is tettünk, hogy elismertük, tényleg vannak akadályok, az Európai Bizottság igyekszik ezt kezelni. Az e ADR és az ODR tényleg javaslatként jó. Gyakorlatilag ugyanakkor született, mint a közös európai adásvételi joggal kapcsolatos javaslat, hiszen a cél ugyanaz, de amit nem lehet megtenni, az, azt a következtetést levonni, hogy ha, már, ha van két másik javaslat az akadályokra vonatkozóan, akkor itt ne lépjünk. Szerintem az összes akadályt ö, figyelembe kell venni. Vonatkozik ide a kötelmi, vonatkozik ez a kötelmi jogra is, hogyha ez akadályt jelent. Aztán Karim úr és Gepárt az, hogy megint csak felvet egy további közös kérdést az adatokra vonatkozóan, a friss adatokra vonatkozóan. Tehát miért a 25%-os adatból indulunk ki? Azért tettük ezt, mert ez egy konzervatív becslés egyébként, hiszen voltak euróbarométer számaink, 70-71%-os támogatottságból lehet kiindulni. Jó, nyilvánvaló nem lehet elfogadni a 70-71%-ot, egy harmadból indultunk ki, és így jutottunk a 25%-ra. Nyilvánvaló a megközelítést illetően maradunk a konzervatív becslésnél. Ami még fontosabb, hogy a számaink a minimális küszöbből indulnak ki, az, az, és itt abból indulok, hogy ez pozitív hatással van az egész gazdaságra, hogy az 5%-os küszöb már elérendő arra, hogy ezt figyelembe tudjuk venni. Tehát ez, ez sokkal alacsonyabb, mint a 70% vagy a 25% is persze, vagyis a konzervatív becslésünk szerintem megalapozottnak tűnik. Azt látjuk, hogy jövőbeli jövőbeli adatok nem jósolhatók meg előre. Az utolsó pont, amit Gephardt asszony említett, itt azt javasolta, vagy azt tartalmazta, hogy eh, nem kéne elutasítani a bizottság javaslatát, de az opcionális jelleget meg kéne változtatni, kötelező joggá átalakítani. Ez egy lehetőség nyilvánvalóan. Mi részletesen elemeztük ezt a hatásvizsgálatunkban egyébként, csak van oka annak, hogy miért nem tettük ezt. Ennek az oka az, hogyha kötelező joggal állunk elő például, tehát ezt átalakítjuk mondjuk egy irányelvé vagy rendeleti, ami kötelező, akkor ez költségeket jelent az összes cégre nézve. Azokra nézve is, akik nem akarnak exportálni ott, akik csak oda-haza értékesítenek. De azokra nézve is, akik exportálni akarnak, de a status quo alapján tennék ezt legszívesebben. Ez komoly költséget jelentene. És plusz előny nem hozna. Míg az opcionális jelleg az garancálja, hogy ha vannak cégek, akik az előnyt látják, akkor ők viselik a költségeit annak, hogy egy új jogot alkalmaznak, és ez az összeg hogyha az összes vállalatnak viselnie kellene, akkor 260 milliárdról, 216 milliárdról beszéltünk, hogyha opciós költségekről beszélünk, akkor 2 milliárd, és azért ez világos különbség. Ezért döntöttünk úgy, hogy az opcionális eszközt választjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, röviden Luigi Berlinger kap még szót, és utána rátérünk a következő napi rendi pontra. No, io Nincs semmi hozzátenni való, mert nagyon hosszú volt ez a megbeszélés, és hm, ú, itt egy hatástanulmánynak a hatástanulmányáról van szó, és visszamegyünk egészen a római jog eredetére, hogyha így folytatjuk. Én tudja, az én foglalkozásom eredetileg jogi történész, nagyon örülök ennek, de itt igazándiból nem egy jogi akadémián vagyunk, hanem igazándiból már tenni kellene valamit. Nagyon örülök, hogy rávilágítottunk a felmerült kérdésekre, elmélyülten dolgoztunk ezen, de úgy gondolom, hogy most arra kell szentelni a figyelmet, hogy kijavítsuk a, a, ide a, a konkrét problémákra, akkor el fogjuk veszni, el fogunk veszni az egész mindenségben. Azt hiszem tehát, hogy most tenni kell. Köszönöm. Köszönöm Berlinger úr, a szívemből szólt. A következő napi rendi pontot bejelentettük, tegnap ebben állapodtunk meg a koordinátorok ülése. Viszont itt a szakbizottsági ülésen megpróbáltam kideríteni, hogy ki lát lehetőséget arra, hogy ma 15 órára helyezzük át a koordinátorok ülését, ugyanis nekem most azonnal távoznom kell, Báldazáre úr veszi át az ülés vezetését, most akkor a koordinátorokhoz fordulok a kérdésemmel. Lehetőség van-e arra, hogy nem most tartjuk meg a koordinátorok ülését, hanem ma 15 órakor Léne úr is időközben megérkezett, akkor ő itt lehet, és akkor, akkor tartjuk meg a koordinátorok ülését. Örülök. Látom, hogy pozitív a visszajelzés. Nagyszerű. Speroni úr azonnal szót kap. Ilyen értelemben megadom Speroni úrnak a szót. Utána viszont röviden félbeszakítjuk az ülést, amíg Baldassare úr megérkezik, és ő veszi át az ülés vezetését, Speroni úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én tegnap készen voltam az értekezletre, készen voltam, hogy áthelyeztek délben. 15 órakor nem vehetek részt viszont az érdekezetem, mert el kell mennem, Csillébe kell mennem az Eurolát delegációval, tehát nem tudok addig itt maradni, van egy repülőm. Uh, Herr Speroni, um, Speroni úr, ezt tudomásul veszem, rendkívül sajnálom. Biztosíthatom arról viszont önt, hogy a többiek számára lenne különben nagyon nehéz. Amit tehetünk, hogy nagyon gyorsan, két perc alatt végigmegyünk a dolgokon, de ez nem hiszem, hogy célra vezető. Éppen ezért kérem megértését, hogy 15 órakor tartjuk meg a koordinátorok ülését Léne úr is jelen lesz akkor. Tehát most két-három percet várunk, amíg Baldassare úr visszajön, és akkor visszük tovább a napi rendet. Én sem tudok itt lenni a következőkben, és más alelnök sincs jelen. Remélem a lehető leggyorsabban ér vissza Baldassare úr, és akkor folytatjuk a napi rendet. Ilyen értelemben félbeszakítom, remélem, hogy nem tart ez tovább 5 percnél.

Mm-hmm. Aspettiamo il collega Voss. Voss kollégát várjuk. Itt van már, rendben van. Bene. Allora riprendiamo. Akkor folytatjuk a munkát. És megadom a szót eh, Alex Voss kollégának a szót, aki természetes személyek védelme a személyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűncselekmények megelőzése és felderítési kivizsgálása vagy büntető szankciók végrehajtása érdekében, és ezen adatok szabad áramlásáról fog szólni 22-es napi rendi pont. Parancsoljon! Vielen Dank! Köszönöm szépen! Valamennyien tudjuk, hogy két jogszabály van az adatvédelem területén, van a rendelet egyrészt, másrészt pedig egy irányelv, a Lisszaboni szerződés alapján ez jól összhangba hozható az új jogalapokkal, a 16. cikk alapján, illetőleg az EU szerződés kap, és az alapjogi karta alapján is ez működik, és ezt, ami ott szerepel, át kell vinnünk a jogi alapra, és a jogbiztonságot, a bizalmat kell erősítenünk az adatvédelem területére vonatkoztatva. Mindenek előtt a bűnüldözés, illetve a büntetés végrehajtás területén is figyelembe kell venni az adatvédelmet fokozottabban. Mindig abból indultunk ki, hogy az adatvédelem az esetleges visszaélés ellen kíván fellépni. Éppen ezért nagyon helyes egy olyan irányelv, amelyet most terjesztettek elő. Azt gondolom, és hát itt egy kicsit általánosabban fogalmaznék, hogy általában a büntető jogi a rendészetri területre bizonyos dolgokat itt figyelembe kell venni. Egyrészt eh, a felderítés, a végrehajtás során nem önbíráskodás van Európában, hanem az államnak van egy erőszak monopóliuma, ő felel a bűnüldözésért és a büntetés végrehajtásért. És itt az adatvédelemnek éppen ezért eh, el kell hárítani azt a veszélyt, hogy visszaéljenek vele. Egy államhoz kell hozzáigazítani a megfelelő feladatok ellátását, és hatékony működést kell biztosítani. Itt ezen a területen is felhívom a figyelmet, ugye amikor még a pilléres rendszer működött, itt volt az első pillér, amely a belső piacból levezetett kompetenciákat tartalmazta, míg a harmadik pillérben nem a közösségi jelleg erősödött, hanem az együttműködés, éppen ezért a 2008-as kerethatározat nagyon fontosnak bizonyult, és akkoriban bizonyos minimális standardeket állapított meg, és itt a büntetőjogi és igazságügyi együttműködési területen vagyunk már, ahol hagyományosan a tagállamok saját területként tekintenek erre, nagyon különböző fejlődés eredményeként jött ez létre egy-egy tagállamban. Éppen ezért aztán nagyon óvatosan lépésről lépésre haladva kell közelíteni, mert a nemzeti struktúrák és tradíciók alakítanak egy-egy jogot, és ebben bíznak a helyiek igazán. Másrészt ehhez hozzájön még, hogy a 16. cikkből levezetve az adatvédelem kapcsán még nem született bírósági ítélet vitatott ügyben, vagyis egyelőre még ez együtt jár egy bizonyos jogbizonytalansággal, amit szerintem bizonyos kérdésekben pragmatikusan kéne megoldani. Egyrészt itt a tanácson belül is vita van erről egyébként, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság erről vitatkozik, hogy az államon belüli adatvédelemre vonatkozni fog-e, felöleli -e ezt, vagy pedig hozzájön még az a kérdés is, hogy az uniós jog hatája alá esik-e ez még az Európai Unió működését szabályozó szerződés 87. cikke értelmében a rendészeti területen az államon belüli adatfeldolgozás nem tartozik az EU hatáskörébe. Ez az adatvédelemnek tehát egy sajátossága, hogy horizontálisan gyakorol hatást, és olyan területekre is hatással van, amelyek nem az Európai Unió korlátlan hatásköre alá tartoznak, és adott esetben hát külön felhívom a figyelmet itt a bizonytalanságra, tehát talán a szubszidiaritás elve is sérülhet, ha nem vagyunk óvatosak ezen a területen. Vagyis a mérlegeléseim alapján arra az eredményre jutottam, hogy az irányelv a jelenlegi formájában minimális standardeket állapítson meg, és a csak határokon átnyúló, vagy az államon belüli uh, adattranszfer kérdését így már nem kell utána feltennünk, és a magasabb szintű adatvédelmet a tagállamok végül is előírhatják maguknak. De mindenképpen látni kell azt, hogy az adatvédelem megmaradjon alapjogként, és az egyes személyek jogait itt erősíteni kell. Az egyes személy jogait a egyértelműen rögzíteni kell az irányelvben, az átláthatóság, az ellenőrzés elvét itt figyelembe kell venni és be kell tartani, de ennek nem mehet, ez nem mehet szembe a bűnüldözéssel. Vagyis látni kell az államnak az erőszak monopóliuma, tehát fenntartjuk, és az egyes személy fizikai integritása szerepel a másik oldalon, de hát itt az is szerepel még, hogy az adatvédelemhez való jog az egy személyes jog. Ezért bizonyos módosításokra tettem javaslatot. Az első fejezetben a veszélyelhárítást a hatályon belül is vegyük figyelembe az első cikkben, és a tagállamoknak lehetővé tesszük a minimális standardek mellett, hogy magasabb standardeket tegyenek lehetővé és írjanak elő, a harmonizáció célja is legyen. Itt, eh, itt most a minimális normákról beszélünk az irányelv kapcsán, és adott esetben a LIB eh, szakbizottságban a rendeletre is így tettünk javaslatot, hogy kibővítsük ezt ki az EU intézményeire, bár persze itt is problémák jelentkezhetnek, de elvi szinten talán észszerűbb ez lenne. Két módosító lenne a második fejezetben, miszerint az adatfeldolgozás alapelveinek két szakaszát szövegében is összhangba hozzuk az alaprendelettel, hogy az egyes személyre tekintve ne alakuljanak ki különböző jogok. Az ötödik cikkben szerintem ezt törölni lehetne, hiszen itt a bürokrácia és a ráfordítás, a költség nőne a tagállamok esetében de hát ez, és hát ezzel egyidejűleg egy jogi következményekre vonatkozó utasítás hiányzik, aztán a harmadik fejezet a következő, e, ezt is meg kell nézni alaposan, itt van a lehetőség arra, hogy információs jogot rögzítsünk a szövegben, és ha ez már benne van a szövegben, akkor mm, próbáljuk meg korlátozni olyan értelemben, hogy az egyes esetben az egyes személy jogait tudjuk védeni és hogyha nincsen megkeresés, nincsen igény rá, akkor nem korlátozhatjuk a tagállami előírásokat, és szerintem a törlésre, a helyesbítésre való részt is át kell dolgozni. A negyedik fejezetben talán hivatkozni kellene a 23. cikkre, a dokumentációra. Azt gondolom, hogy itt a keret határozat javaslatból kéne kiindulni, amely meghatározta a minimális normákat 2008-ban. Itt a dokumentációt kéne tehát konkrétan rögzíteni, de hát a 24. cikke miatt kikerülne. Itt az adatbiztonságról beszélünk egyébként, és úgy gondolom, hogy az eddigi minimális normák esetében is közelíteni kellene a kerethatározathoz, és hogyha most ezt a horizontális hatású problémákat megvizsgáljuk, a felhatalmazáson és a alapuló, illetve végrehajtási aktusokat is figyelembe vesszük, akkor ez is egy fontos téma, és éppen ezért elfogadható, szép kerek dolog születne ebből a tagállamokra nézve is, anélkül, hogy a tanácson belül túl nagy vita alakulna ki, ami akár ahhoz is vezetne, hogy eh, mi eh, megszenvedni ennek kárát az adatvédelmi alaprendelet is. Köszönöm szépen, Vaz képviselő. Taylor képviselőnek adom meg a szót. Um, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Fosz úrnak is. És mindenek előtt Hosszúrnak köszönném, hogy milyen alaposan körüljárta ezt a témát, a javaslatot, a véleménytervezetet. Örömmel nyugtázom, hogy a belföldi feldolgozás illetve igen, feldolgozás kérdésével Fosz úr foglalkozik, például regionális rendőri erők, stb és támogatom azt a módosítót is, amit ön benyújtott. Nagyon fontos a minimális normák hangsúlyozása. Bízom benne ugyanakkor, hogy ez nem fogja elvenni a kedvét a tagállamoknak attól, hogy magas szintű adatvédelmet biztosítsanak. Remélem, hogy erre nem lesz lehetőség. Az alapvető jogok védelme a minimális standardek mentén is megvalósulhat, nyilván erről még sok vita fog folyni. Aztán a rugalmasság biztosítása a tagállamok számára, különböző jogi hagyományok tisztelben tartása érdekében, hogy Fosszúr is említette, aztán túlságosan sok engedménnyel nem szabad meggyengíteni azoknak a jogait, akiknek az adatait védenünk kell. Aztán a nyomozási jogkörök terén azt a preambuló bekezdést, mi szerint az adatvédelmi hatóságoknak hasonló feladataik és jogosítványaik legyenek az EU szerte, a minimális védelmi szint elérése lenne a cél, de talán ezt újra meg kellene vizsgálni. Lehet, hogy a végrehajtási és szankcionálási lehetőségekhez nem adnak elegendő terepet ezek a javaslatok. Köszönöm szépen. Honorable Lichtenberger. Lichtenberger képviselő. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank auch für die Präsentation. Köszönöm szépen, hogy bemutatták ezt, ezeket a módosítókat. Értem én, hogy a szubszidiaritás kérdésére felhívják a figyelmet. Én is egy szövetségi államból származok, és ismerem ezt a vitát. Másrészt viszont ezen a területen két elemet kell figyelembe vennünk itt alapjogokról van szó, ez az egyik. Másrészt pedig éppen most erősítjük az igazságügyi együttműködést a tagállamok között. Ezzel aztán a határokon átnyúló és az intern, a belső közötti különbségtétel meglehetősen nehéz lesz. A jogi együttműködésben ezt mégis akarjuk, ha akarjuk, úgy mondom, akkor később nem tudok visszatérni a határokon átnyúló témára, hogyha ezt korábban a szubszidiaritás miatt elutasítottuk. Vagyis azt mondom, vigyázzunk, hogy ne sétáljunk bele a csapdába. Hogyha a szubszidiaritás miatt az igazi adatvédelem mert ássuk alá Európában. Igenis az jogi, az igazságügyi együttműködés megteremti a szükséges teret, és a korábban intern, belső dolog, az persze később nemzetközi válhat. Vagyis nem korlátozhatjuk ezt a cross-border témára, ezt ön is mondta, de hát itt van a szubszidiaritás kérdése, hiszen ezzel gyakran fellépnek, hogy ne jöjjön létre, amit szeretnénk, hogyha az egyén jogait akarjuk erősíteni, ebben teljesen egyetértek önökkel, vagy önnel, de egy dolgot biztosítani kell ekkor is, az elvnek erősebbnek kell lennie, mint a kivételek sorának és amit most látunk, hogy számos területen, ahol tájékoztatási jogról van szó, vagy úgy általában az adatgyűjtésről beszélünk, egyre több kivételes rendelkezést vezetnek be, ami végül is több dolgot szabályoz, mint az alapjog, és erre figyelni kell megnéztem ezeket a tényállásokat helyenként, és vannak olyanok, amelyek nagyon általánosan megfogalmazottak, amelyek mondjuk egy német vagy osztrák felfogás szerint meglehetősen szűkek, máshoz viszont általánosabbak, mint például a 68. módosítóban hogy a fennálló bizonyítási szükségszerűség megszüntetése bizonyos jogrendszerekben ez korlátozott, máshol viszont nagyon általános. Tehát itt na, azt látjuk, nagyon különbözőképpen kezelik a bizonyítékokat. Itt vagy szűkíteni kell ezt, vagy az eljárás kell pontosabban szabályozni, mert különben itt megnyílik a lehetőség arra, hogy kilépjünk az előírások hatája alól. Aztán a 70. indítványban is szerepel, hogyha technikailag túl nagy ráfordítást igényel a törlés a jogtalanul gyűjtött adatok esetében. Hát azért erre is szívesen hivatkoznak máshol, és azt mondják, itt van az adatformátum, ebben nem tudok belenyúlni, ezt nem tudom szerkeszteni, ezért megmaradnak, mert nem tudom, hogy kell ezt törölni. Ez nagyon problematikus és ezért itt is látok némi problémát, ha ezt így el akarom fogadni. Most nem tudom, melyik cikkről van szó, ön is beszélt erről az imént, hogy ír, hogy csak elektronikus adatokra vonatkozzon, írásos adatokra nem. Tehát ha papíron van, a papír alapú dokumentumokra vonatkozóan. Ezt a különbségtételt én nem akarom, nem tudom elképzelni, hogy ez megvalósítható, mert egyrészt van ennek egy elvi alapja, és nem tudok különbséget tenni egy, az információ védelmét illetően annak függvényében, hogy milyen adathordozón szerepel, itt nagyon vigyázni kell, hogy ne kerveredjünk elvi nehézségekbe. és azok az adatok, adat tényállások, amelyekről ön beszél, amikor a hatályról van szó, úgy már imént említettem, hogy több a kivétel, mint a szabály, hát ettől a dolog átláthatatlanná válik, és szembe megyünk az eredeti védelmi céllal. Például a 43-as módosító esetében, hogyha az adatfeldolgozás jogszerűségéről beszélünk. Itt a harmadik bekezdésben szerepel, hogy a feldolgozásnak célhoz kötöttnek kell lennie, amennyiben ezek jogszerűek, vagy szükség van egy másik cél eléréséhez erre. Ez túlságosan általános, így itt nagyon általános tényállások is szerepelnek, nagyon óvatos lennék ezzel mert bizonyos körülmények között a jelenlegi védelmi szint mögé csúszunk vissza. Ezért felteszem a kérdést, hogy a 24. módosítanál az első cikk első bekezdés A pontja alatt az alapjogok védelmét miért veszi ki. Ez nem igazán értem, hogy erre miért van szükség ebben az összefüggésben. Vagyis már mondtam, ezek a nagyon általános kivételek vagy menekülő utak a tényállásoknál hát óvatossá tennének engem. Amire szükségünk van, azok a világos szabályok, például az egyetértés területén világos szabályokra van szükség az esetleges szankcionálásra, ha nem tartjuk be az előírásokat, és általában szükség van a definíciók erősítésére, hogy tényleg egy európai előnyt kovácsoljunk ebből, és ebből levezetve következik, hogy az Európai Unió intézményei, ahogyan javasolja, integrálódjanak ebbe, és hogy úgy mondjam, az alaprendelettel összhangba kell hozni Még egy dolog, az a felelős személy, akiről itt beszélünk, ez a polgárok esetében, az állampolgárok esetében nem nyomon követhető, mert a legtöbb ember nem is tudja, hogy ki miért felelős. És a hatóságokban ez oda vezet, hogy a felelősséget az egyik személytől áttolják a másikra, nem világos definíciókat illetően itt na, egyértelművé kell, kell tenni ezeket, most egy példát mondok erre. A data retention esetében van egy általános tényállás, ami az személyes veszélyelhárításra vonatkozik. Ezt egyes tagállamokban szokványos rendőrségi erők végzik, megnézik, hogy eh, a lány vőlegény eh, adott esetben eh, milyen információkkal rendelkezik, vagy hogy róla milyen információk vannak, mert a veszélyt el kell hárítani a lánytól, Ilyen már előfordult, itt nagyon kell figyelnünk, hogyha az adatokhoz való hozzáférésről beszélünk. Kollége, Voss, ricordando che la scadenza per gli emendamenti... Május, január 31-én délben van a módosítók benyújtásának határideje. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Pillanatnyilag nem fogok rögtön válaszolni tudni, hát ezt még karácsony előtt készítettük, kicsit messze van időközben. Sok minden történt időközben, nem pontosan emlékszem mindenre most éppen, de úgy általában szeretnék reagálni. A szubszidiaritás kérdése az, egyet, az egyik aspektus, ami jogbizonytalansághoz vezethet nincsen legfelsőbb bírósági jogalkalmazás ezen a területen egyenlőre, éppen ezért a szubszidiaritás lehet egy olyan pont, amelyen megcsúszhatunk később, ha nem vagyunk elég óvatosak. Jó, tehát ez egy aspektus. Ezen túlmenően a 87. cikkben az Európai Unió működését szabályozó szerződésben még külön szerepel a rendészet és az igazság ügy, és ott külön mondjuk, hogy ez nem tartozik az Európai Unió hatája alá, és hogyha ezen túllépünk a minimális előírások útján, amelyek pragmatikus alkalmazást tesznek lehetővé, akkor itt további jogbizonytalanság alakulna ki. Nem vagyok olyan bátor, hogy úgy mondjam, én azért arra szeretnék koncentrálni, ami később sikeres is lehet. Persze lehetünk volna keményebbek, és van, amit kihagyhattuk volna adott esetben. Ez az a szint, ahol szerintem sikeresek lehetünk a végrehajtásban. Minden esetre amúgy bizonytalan. És különben megszűnik az, amit mi nem akarunk. Ami pedig a törlést illeti, a 24. módosítónál pillanatnyilag csak feltételezéseim vannak, ezt is még egyszer ellenőriznem kell. A 24-es volt, igen. Itt megint csak abból az a gondolatból indulnak ki, hogy minimális standardeket, normákat akarnak meghatározni. Másrészt pedig az Európai Parlamentben gyakran van így, hogy ismétlünk dolgokat, amelyek maguktól értetődnek, hogy felhívjuk a figyelmet valamire, hogy az alapjogokat be kell tartani például. Ez jogilag véleményem szerint minimális normákat tartalmaz, és ez így van, hogy minimális standard, hogy betartjuk az alapjogot. Nem kell ezt újra megfogalmazni szerintem. Menj, nem kell mindig újra mondani, hogy az alapjogokat be kell tartani, hiszen hát ez kötelességünk. Ami pedig az egyes eljárási témákat illeti, itt a megkülönböztetés a külső és a belső megkülönböztetése. Ez egy általános vita természetesen, de most is azt tudom mondani csak erre, hogyha megvannak ezek a minimális normák, amelyeket az államon belül is be kell tartani, akkor nem vetődik fel a kérdés, hogy csak extern módon használjuk ezeket. Vagyis azt mondom, hogy ezzel megoldjuk ezt a kérdést, hogyha minimális normákat jelölünk ki, ami pedig az egyes eljárási kérdéseket illeti. Később talán erre még ki tudok térni részletesebben is, de hát a törlésnél figyelni kell, itt nem csak arról van szó, hogy egyszerű eseteink vannak. Tehát gondoljunk csak a gazdasági büntető eljárásokra. Itt e, e, több hatóság van, kerül bevonásra, határokon átnyúló módon különböző országok révén. Hát igenis, vannak olyan pontok, ahol azt mondjuk, hogy a törlés itt annyira bonyolultá válik, és ezért óriási ráfordítással jár de hát a hatóság úgyis a jogállami keretek között működik, talán ezt a nagy ráfordítást nem szabad megkövetelni. Vagyis az állami hatóságokkal szembeni bizalmam nagyobb, mert hát a jogszerű adminisztrációt feltételezem róluk. És még akkor is, hogyha az egyes adatokat zárolják, hát törlés nélkül is feltételezhető, hogy nem fogják felhasználni. Jó, persze, mindig vannak szürke zónák ebben is, és konkrét esetek, amikor azt mondjuk, hogy az ellenkezője történt, de hát ilyen is van, erről beszélnünk kell még, ami pedig a közelítést illeti az alaprendelethez, az adatvédelmi alaprendelethez, ez úgy általában helyes, ami a polgárok jogait illeti, szerintem ezt világosá kell tenni, de itt arra is figyelni kell, hogy ezen a területen tényleg megvan-e az a szövegrész, ami jól illeszkedik az adott kontextusba, az irányelvben. Ezek lennének tehát a mm, közelítési vagy alkalmazkodási lehetőségek, ami a végrehajtást illeti Taylor asszony is beszélt erről. Jó, persze, jó lenne, hogyha itt egy egységes európai jog jönne létre valamikor, de hát itt még nem tartunk. Egy kicsit tartok attól, hogy itt olyan dolgokat határozok meg, amely a végrehajtási rendszert, a büntetőjogrendszerét az egyes tagállamokban annyira összekeveri, hogy a végén túl sok lesz a hiba. Vagyis ezért bizt, lassú és biztos lépésekkel kéne haladni, amit ellenőrizni tudunk ez a végrehajtás során mm, nyilván fontosan, mm, pontosan látható, és az egyes jellegeket, sajátosakat figyelembe kell venni. Azt gondolom, itt most lezárom egyelőre, egy első vita után, mint Lichtenberger asszony említett, számos dolgot említett. Van, amire régen készült karácsony előtt az anyag, nem tudok rögtön válaszolni most. Köszönöm szépen, ezen el lezárom az ülést, berekeztem az ülést. Háromkor találkozunk a koordinátorokkal, és fél négytől az egész szakbizottság. Köszönöm szépen. Jó étvágyat!